Kedves kollégák, javaslom, hogy folytassuk a munkánkat, és ne csúszunk meg az idővel, annál is inkább, vagy annál kevésbé, mert hogy nagyon lényeges délután áll előttünk. A 14-es napi rend következik, ennek keretében pedig megemlíteném, hogy Jutta Stenrück felelős egy jelentésért, az Alapszakbizottságnak a megbízásából saját kezdeményezésű jelentésről van szó, és a téma hatékony munkaügyi ellenőrzések, mint az európai munkakörülmények javításának stratégiája. Ez az a téma, amelyet megcélzott a jelentéstevőnk, figyelembe véve azt, hogy a munkaügyi ellenőrzéseknek a témája jól lehet nem újszerű, mégis egyre aktuálisabb, mint hogy a munkaerő piac szinte feszült a korábbi keretekből, mint hogy a határon átnyúló tevékenység egyre gyakoribb, és egyre bonyolultabb jogi keretek között zajlik ez a határon túli munkavállalás. Természetesen ez a téma egy olyan téma, amely kollaterális része a munka vállalóknak a kihelyezéséhez képest, de nem csak emiatt fontos ez a téma, hanem amiatt is, hogy egyéb szempontból is aktuálisé válik, miközben azt észleljük, hogy több tagállamban a munkaügyi ellenőrzések, munkaügyi munkavédelmi testületek egyre inkább kivannak téve a költségvetési rendezéseknek, spórolásoknak, és ennek tekintetében találta fontosnak Jutta Steinruck ezt a témát. Négy szakértőt fogunk meghallgatni, egyeseket már, egyesek közülük már kifejezetten ismertek a szakbizottságunkban, mert hogy már hallottuk őket. Ludo Beck lesz az egyikük, aki a belgiumi foglalkoztatási minisztériumban a miniszter mellett szakértő, tanácsadó, aztán François Engels hallgatjuk meg Luxemburgból, aki a kézműveseknek a föderációja tekintetében igazgatósági tanácsadó. Heinz Fitch következik Németország Ból utána az Ázsi Metal részéről, és Claude Emmanuel Triomfő lesz a negyedik előadónk, aki az Astres cégtől lesz jelen a körünkben. Ő Franciaországból jött. Még a akkor is, hogyha a paritás nem biztosított a nők és férfiak létszáma tekintetében. Hogy mondjak már most köszönetet önöknek, hogy eljöttek a körünkbe ma délután, és még mielőtt meghallgatnánk önöket, megkérném Jutta Stenrukot, hogy tálalja, tárja elénk azt, hogy melyek azok a az érdemi kérdések, amelyekre szeretnénk a szakértők válaszait meghallgatni. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön is említette az okokat, hogy szakbizottságunk miért foglalkozik a munkaügyi ellenőrzések témájával Európa szerte. Köszönöm a szakértőinknek, hogy eljöttek ma, hogy még jobban betekintést nyerhessünk a kihívásokba, problémákba, a jövő viszonyaiba, és végül is nem csak mi itt a parlamentben foglalkozunk a témával, hanem az Európai Bizottság is éppen konzultációt folytat ugyanerről. Egy európai szintű platform kialakítása zajlik, és valamennyiünk érdeke és fő célja az, hogy a foglalkoztatottak, a legálisan foglalkoztatottak érdekeit, védelmét megerősítsük, ne engedjük meggyengíteni. Pont azért, hogy az amúgy is egyre jobban jelentkező illegális munkavállalók által a munkaerőpiacra gyakorolt nyomást a legális oldalról enyhítsük. A bejelentetlen munkavállalók eh, számát most eh, a GDP 18-19%-ára becsülik Németországban. Egyes országokban a bejelentetlen munkavállalók a GDP 30%-át generálják. És sokféle olyan munkavégzés van, ahol ugyan esetleg bejelentik, vagy csak félig meddig, vagy nem annyit jelentenek be, amint végez a munkavállaló, és így semmiféle védelme nincs azoknak, akik mondjuk be vannak jelentve néhány órás munkavállalásra, de valójában teljes munkaidőben dolgoznak, és így tovább. Mindennek az egyes munkavállalókra is negatív hatása van, mert a szociális biztonság, a továbbképzés, a társadalmi integráció szempontjából az így foglalkoztatottak státusza nagyon bizonytalan, és ráadásul még a cégek termelékenysége sem, a gazdasági növekedés sem profitál ebből. Úgyhogy a kiküldetési irányelv végrehajtási szabályai kapcsán is már felmerült, és nagyon vitatott téma volt akkor is, hogy milyen struktúrában kellene működnie a munkaügyi ellenőrzéseknek, Jelenleg paradox helyzet uralkodik, mert minden tagállam próbál spórolni, ugyanakkor a spórolásban nem számítják be azt az úgy elvesztett pénzt, amit a nem megfelelő ellenőrzés réven gyakorlatilag az adó jövedelmekből így elcsalnak. Tehát a válság idején, amikor az államkasszák ugye küzdködnek, és tényleg takarékoskodni kéne, ez a jelenség még nő, tehát még nagyobb lukakat üt az államháztartásokba, és kitalálhatunk mindenféle szabályt, hogyha azokat nem hajtják végre az egyes tagállamokban. Úgyhogy a munkavállalók, a munkaadók és valamennyi adófizető érdeke is az lenne, hogy legyen ellenőrzés, és szigorú legyen az. Sokan alákínálnak a piaci árnak a szürke és fekete gazdaságban dolgozók, és ez a versenyt is torzítja, és kisebb versenytorzulásokat a bizottság szigorúan büntet, ezt a hatalmas összeget pedig hagyja, hogy elfolyjon. Két részből áll most ez a vita, a nemzeti és az európai szintet külön próbáljuk tárgyalni, a hatékony nemzeti ellenőrzések elvét és gyakorlatát kell most megvizsgálnunk, hogyan működjenek a hatóságok, milyen felszerelésük, emberállományuk legyen és a bevált gyakorlatokat hogyan osszák meg egymással, ez az egyik kérdéskör. A másod, és a második pedig az, hogy európai szinten milyen ajánlásokat lehet megfogalmazni a jobb határokon átnyúló adat, csere, a munkaügyi hivatalok egymás közötti ellenőrzése és a szociális dömping ügyében. Örülök annak, hogy most szakemberek fognak minket tájékoztatni. Előre is örülök a tartalmas vitának. Köszönjük szépen! Most akkor elsőképpen megadom Ludo Becknek a szót 8 percben. Thank you, Miss Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Általában a be nem vallott és kihelyezett munkásokkal kapcsolatos család, csalás Európában nehezen felmérhető. Ez nehézséget okoz a politikai döntéshozók számára, és különösen pedig a munkaügyi ellenőrzés szempontjából, amikor megpróbálják jobban megérteni ezt a jelenséget és annak minden aspektusát, és személyre szabott politikákat akarnak kialakítani és javítani az ellenőrzés szintjét. vagy legalábbis próbálják monitorozni az ilyen jellegű csalás méretét. A kormányok számára kihívás, hogy hogyan csökkentsék a be nem vallott munkát, és méltányos munkakörülményeket biztosítsanak azon munkavállalóknak, azt jelenti, hogy közös szakpolitikai iránymutatásra van szükség Európai Uniós szinten. Belgium pozitívnak tartja a bizottság javaslatát a végrehajtás irányelve kapcsolatban. Ezt régóta bejelentették, és nagyon komoly elvárásaink vannak. A munkahogy ellenőrző helyek nagyon sok nehézségbe ütköznek, amikor megpróbálnak a be nem valott munka ellen küzdeni. Mind a munkaadók, mind a munkavállalók gyakran nem akarnak együttműködni, a munkavállalók azért, mert attól tartanak, hogy elveszítik a munkahelyüket, vagy azért, mert hogyha zsebbe kapják a fizetésüket, nem kell ezután adót fizetniük, és ez számukra előnyös, vagy pedig a bizonyos jogi korlátozások miatt. A munkadók pedig szeretnék a műveleti költségeket csökkenteni, és el akarják kerülni azon korlátozásokat, amelyet a munkajogról rájuk a vezetési rugalmasság tekintetében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a hagyományos szereplőkkel, a szociális partnerekkel együttműködjünk, és közben a kevésbé szokványos érintettekkel, megfigyelőközpontokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel és civil szervezetekkel is együttműködjünk. Belgium létrehozott egy együttműködési mechanizmust, amelybe bevonja az a munkakörülményekkel foglalkozó különböző területi felügyeleteket és ellenőrzéseket, a társadalombiztosítás és az adóügyek területén is, és összesen 21 területi egységet hozott létre, amely havonta találkozik a főgyész vezetésével. Ezen részlegek havonta két napot töltenek a regionális bevetési csoportokkal. Más intézmények információjához való hozzáférés az EU ban különböző fejlődési szinten található. Az elektronikus adatcsere a munkafelügyeletek között és más érintett hatóságok között már használatos, például Belgium és Hollandia között, de továbbra is problémás más országokban, különösen az adóhatóságokkal való együttműködésnél. Belgium egy bevált gyakorlatot, a megosztott adatbázisok gyakorlatát hozta létre. Van egy Bank Carrefour de la Securité Sociale nevű szövetségi szolgáltatás, ez a Társadalombiztosítási Bank, amelyet tripartit módon irányítanak, és ez hasznos információkkal szolgál a munkafelügyeletek számára, a fellépéseik tervezésére. Több mint 2000 intézmény, akár helyi szinten is kapcsolódik be ebbe az adatbázisba, és több mint 722 millió üzenetet küldtek 2011-ben ezen a platformon egymásnak. Minden egyes intézmény a platformon keresztül viszi fel az információt és frissíti azt. Hogyha valamilyen ö, a magánélettel kapcsolatos információról van szó, akkor ezt levédik, és így ehhez csak a központi irányító szerv férhet hozzá. És különböző elektronikus alkalmazások is elérhetőek a munkavállalók számára, ezzel csökkentjük az administratív terheket, különösen a Dimona nevű rendszer fontos. Ezen kívül más állandó eszközeink is vannak. A limóza a csalás elleni küzdelemben egy felügyeleti eszköz, azon esetekben, amikor a külföldi munkavállalók tisztességtelen versenyhez járulnak hozzá azáltal, hogy a jogi szinte meghatározottnál alacsonyabb béreket vállalnak el, az Oázis pedig a társadalombiztosítási csalás ellen próbál fellépni, amennyiben ez egy rendszerszerű és struktúrált módon folyik. Az Oázis által felhasznált adatot a Bank Carrefour de la Sécurité Sociale, tehát a Társadalombiztosítási Bank csatornáin keresztül látják el információval. Ez az alkalmazás a különböző csalási tényezőket elemzi, például, hogyha a túlságosan sok az új munkavállaló aránya, vagy túlságosan lecsökken ez, és más egyéb váratlan változások vannak. A Genesis egy következő szolgáltatás, a társadalom a szociális munkafelügyeleti szolgáltatások nemzeti vizsgálataira vonatkozó bizonyítékokat gyűjti össze. Ez egy közös adatbázis, és ezt a, ezeket a szoftvereket naponta frissítik, és magáról a felügyeleti látogatásokról, azoknak az okairól és eredményeiről is rendelkezik információkkal. 2014. novembere óta elindult egy új alkalmazás, a DOLSIS, amely a társadalombiztosítási adatbázisokhoz jelent hozzáférést. Ezen társadalombiztosítási keresztbank, ban nyilván tartják a vállalkozásokat és a gazdasági egységeket, és így az azért felelős személyeket is. Ezen kívül közös eszközöket dolgoztunk ki a tájékoztatás és a kutatás céljából. Ez a SIRS szervezete. Ezen kívül a társadalombiztosítási felügyelettel és az adóhatóságokkal való együttműködés területén létrehoztunk egy együttműködési megállapodást 2010. januárjában az információcsere területén, és jelenleg Franciaországgal tárgyalunk arról, hogy ezt lehetővé tegyük a két ország hatóságai között. EU szinten a közös platformok használata például a KSS, a Knowledge Sharing System platformjának használata még nem ö, kerül alkalmazásra, ami a be nem vallott munka területeit illeti, leginkább azért, mert nagyon gyakran ö, olyan adatokról van szó, amelyet ö, le kell védeniük a hatóságoknak, akkor is, hogyha sikerült előrelépni az IMI, az Internal Market Information System bevezetésével a kihelyezett munkavállalók tekintetében, és ezzel egy nemzeti, regionális és helyi hatósági hozzáférést tudnak biztosítani. 2011. júniusa óta működik ez a rendszer. Multilaterális szinten 2011. február 18-án a munkafelügyeletek 11 tagállamból aláírták a Brüzsi kartát, és ezzel a további európai együttműködést hangsúlyozzák. A közigazgatási együttműködés területén, a be nem vallott munka elleni küzdelem területén, legyen az határon átnyúló ö, szociális csalás, és a cél az az, hogy egy európai hálózatot hozzanak létre. A be nem vallott munkával kapcsolatos nemzetközi dimenzió továbbra is valóság, és tudjuk, hogy az EU piacai mennyire nyitottak, ezért nagyon fontos, hogy felmérjük, hogy milyen hatásai vannak annak, hogyha nem felel meg valaki a nemzeti előírásoknak. Ez kihathat más országok vállalkozásaira, társaságaira és kormányaira is. A be nem vallott munka és a kihelyezett munka költségei és az ezzel kapcsolatos család negatív hatással lehet az EU versenyképességére is, és éppen ezért örülünk annak, hogy a végrehajtás irányelven megerősítjük a tagállamok lehetőséget arra, hogy megfelelően hajtsák végre a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó irányelvet. És lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jobban kihasználják ezt az eszközben rendelkezésre álló nyitott listát, ezt is szintén kibővítették azért, hogy az Európai Unió szociális dimenzióját megerősítsék. Azt hiszem, hogy így is túléptem már az időmet. Végül még szeretném elmondani, hogy a tagállamok azon szándéka, hogy egy minimál bért vezessenek be általában véve, mindenképpen üdvözlendő, de a cél az legyen, hogy ugyanazon munkáért ugyanolyan bérezést kapjon mindenki. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük. És ami az irányelvet illeti. Aki helyezett ki küldött munkavállalóknak a kérdésével kapcsolatos irányelve gondolok, az Európai Parlamentnek ezen szabizottsága olyan irányban nyilvánult meg, mint amit ön kívánatosnak tart. Mielőtt meghallgatnánk Faszoa Engelszt Luxemburgból, hagy üdvözöljem azon ö, látogatókat, akik az én körzetemből jöttek, és akiket a polgármesterünk vezet, úgyhogy üdvözlöm őket. Most pedig hallgassuk meg Faszva Engelszt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Örömmel veszem át a szót, mert hogy olyan témáról beszélünk, a munkavédelmi felületi tevékenység, amelyet nagyon lényegesnek tartok, és közel áll hozzám több év óta, általában nagyon rossz szemszögből nézik az emberek, rossz hírnévek, örvend a munka munkahelyi biztonságnak a kérdésköre és a munka felügyeleti tevékenység pedig, hogyha kicsit tágabbról nézzük a szem a dolgokat, és megnézzük a különböző jogalkotási eszközöket, akkor az derül ki, hogy a munkavédelmi felügyeleti tevékenység alapvetően arra irányul, hogy tanácsot adjon, ellenőrizze, illetve végső sorban szankcionálja a vállalkozások tevékenységét. Na most ezek a feladatok, ezek sorba, egy sorba illetek be, és nem véletlen ez a felsorolás, amit mondtam, annak a sorrendje nevezetesen a tanácsadás, az ellenőrzés és a szankcionálás. A valóságban, hogyha végig gondoljuk a gyakorlatot, akkor ugyanakkor azt észleljük, hogy sajnos nem mindig érvényesül ez a fajta hármas sorrend. Elmondanám hamarosan azt, hogy mi is tartok fontosnak ezen három tevékenységgel kapcsolatosan, de most először azt fejtenem ki, hogy sajnos a tanácsadást nem domborítják kellően ki a munkavédelmi felület tevékenységében. Miért? Azért, mert nagyon gyakran olyan embereket küldenek ki felügyelői tevékenységben a vállalkozásokhoz, akik nem eléggé képzettek. Képzettek ugyanakkor persze a jog szempontjából, a munka jog szempontjából, de akkor, amikor a védelmi, illetve a biztonsági kérdésekről van szó, akkor abról arról kiderül, hogy az már nem áll annyira közel hozzájuk. Tehát a jogszabályoknak az érvényesülését meg tudják ítélni, de azt, hogy mit kellene az adott vállalkozásnak tennie a jogszabály betartása érdekében, hogyan kellene eljárni a nagyobb munkavételi biztonság érdekében, azt már nem nagyon tudják megmondani. Azt is észleljük, hogy vannak olyan mérnökek, mérnökök, akik az egészség témájában, a biztonság témájában nagyon felvértezettek, elméletileg, de gyakran, gyakran csak a különböző irodákban dolgoznak ők, és nem mennek ki a helyszínekre, a vállalkozásokhoz. Pedig erre lenne szükség, mert ha így járnának el, akkor tudnának igazi segítséget adni a vállalatoknak ahhoz, hogy az egészségvédelem, a biztonság hogyan érvényesülhetne jobban a vállalatoknál. Ami pedig az ellenőrzéseket illeti. azt mondanám, hogy a munkavédelmi ellenőrzések aránylag jól működnek, akkor, amikor hirtelen kiszállásokra van szükség, tehát a nagy építkezéseken, a repülőtereken például. Ilyenkor az történik, hogy együtt működve más hatásokkal, a rendőrséggel, a szociális jóléti rendszer képviselőivel is, így tovább, megjelennek a helyszínen, is nagyon gyakran ennek híre is megy, akár a sajtóban is. Viszont amit kevésbé tartunk a figyelem előtt, az az, hogy a kis építési területeken mi történik, legyen az egy szomszéd lakásban történő felújítási munkálatok, vagy egyéb ilyen típusú tevékenységek másút, már pedig azt mondjuk a magunk részéről, hogy ezeken a helyszíneken igazán tetten érhető a fekete munkavállás. Persze a nagy építkezéseken is vannak mindig, vagy nagyon gyakran feketén dolgozók, de az is világos, hogy ott azokon a kis munkaépítkezési területeken, ahol kevesen dolgoznak, ott fordul elő a leggyakrabban a benem vallott munkatevékenység. Ezen felül fontos az természetesen, hogy szabályokat állítsunk fel, és hogyha szabályokat nem tartják be, akkor az érintetteket szankcionálni kell. Ez egyértelmű, sőt azt mondanám, hogy úgy kell őket szankcionálni, hogy ők semmi képen se bújjanak ki a szabályok be nem tartásának a következménye alól. Tehát híve vagyok a szankcionálásnak, de azért mindenek előtt azt tartom fontosnak, hogy tájékoztassuk, tanácsoljuk a vállalkozásokat azért, hogy maguktól alkalmazkodjanak és tartsák be a szabályokat. Megpróbálom a 8 perces keretet jól betartani, hogy a szomszédaimnak is legyen ideje, szóval azt mondanám, hogy a munka védelmi felügyeletei kollégák alapvetően partnerek a vállalkozások számára, tanácsadók. Legyen az a munkajognak a kérdésköre, legyen például ugye, a határon átnyúló tevékenységek esetében, de főként tanácsadói tevékenységet tölthetnek be az egészségvédelem tekintetében, a biztonság tekintetében, tehát a KKV-knál valóban a munkavédelmi felület arra hivatott, hogy segítse a vállalkozásokat a különböző szempontok betartásában. Az ellenőrzésekre persze szükség van, ez így igaz, de leginkább a kisépítkezéseken van erre szükség, mert hogy ezeken a területeken van a legnagyobb kockázat. És ami a szankcionálást illeti, amennyiben olyan vállalkozásokat, vagy olyan munkavállalókat, vagy úgymond idézőjelben önálló vállalkozások, vállalkozók dolgoznak, tehát amennyiben ilyeneket tár fel a munkavédelem, és ha kiderül, hogy ők nem tartják be a szabályokat, akkor mindenképpen meg kell akadályozni azt, hogy ők a bűnt tetteiknek a következményeivel ne kesebeljünk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig hallgassuk meg a harmadik hozzászólónkat, az előadónk most Heinz Witsch lesz, aki az IGE Metál szakszervezettől jött Németországban. 8 percben. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Az IG Metal köszöni a meghívást. Számunkra ez a téma kiemelkedő jelentőségű. Németországban az IG Metal 2,3 millió biztosítottat munkavállalót képvisel, akik 300 ezer különböző helyen dolgoznak. És ezek a munkáltatók három kategóriába oszthatók. Kisebbségük, de ezek nagy cégek, nagyon kidolgozott munkavédelmi rendszerrel dolgoznak, tulajdonképpen nincs is szükségük állami felügyeletre, mert nagyon magas szintű ez a tevékenység náluk, és önellenőrzést is folytatnak, mégpedig jól. Aztán nagyon sok olyan cég van, akik jót akarnak, de hiányzik náluk a szaktudás, az ismeret, a szabályok ismerete, ahol a tulajdonos, a munkaadó egyszerűen nem rendelkezik a szakmáján kívül ismeretekkel, és ő szívesen teremtene jó munkakörülményeket, de nem ért hozzá, hogy mi számít ilyen szempontból, és ők tanácsadásra szorulnak, jó esetben fizetnek is ezért, és aztán vannak azok, nagyon sokan, akik pedig tudatosan ö, megsértik a munkavédelmi szabályokat, nyereség vágyból, haszonlesésből. Ezek az adatok, amiket látnak 2009-esek, és amit addig is gondoltunk, azt megerősítették, vagyis azt, hogy a vállalkozások többsége akkor foglalkozik a munkavédelemmel, ha jogileg, jogilag köteles erre. Tehát europäischen Ländern offensichtlich anders. An zweiter Második oldalon látjuk a munkavédelmi hivatalok ellenőrző és nyomásgyakorló tevékenységet, tehát tevékenységét, tehát nagyon fontos az, amit mi csinálunk, és aztán a harmadik sorban ott van a saját gazdaságosságuk, hatékonyságuk, hosszú távú jó működése mögött álló érdek, az, amely őket is arra sarkalja, hogy tegyenek valamit a munkavédelemért. Ezen a dián azt a bonyolult összefüggés rendszert látják, hogy hogyan alkalmazzuk mi az EU irányelveket, többféle irányban bontjuk le őket. Van egy úgynevezett technisches regelwerk, egy ö, ö, általános szabályrendszer, de ez túl általános, pont ez vele a baj. És a jó indulatú és a rossz indulatú munkáltatók is ezerféleképpen értelmezik azt a saját javukra, és van, aki jó hiszeműen, valaki pedig tudatosan rossz hiszeműen, de félre érti azt, és nem jól alkalmazza. És vannak, akik tudatosan árdömpinget végeznek, és sokszor bizonyíthatatlan az, amit ők csinálnak, az, hogy egy adott órában egy adott teremben most tényleg megfelelő hőmérséklet volt-e, ezt az utól, utólag nehéz ellenőrizni. Tehát ez az általános szabály utána lebomlik több alszabályra, de szerencsére Németországban elmondhatjuk, hogy mindig az emberből indulnak ki ezek a jogszabályok. Tehát pont azért, mert a piac nem az emberből indul ki, kell ennek a törvénynek az embert képviselnie. És minél érthetőbbek, világosabbak a szabályok, annál könnyebb őket betartani és ellenőrizni, és milyen bonyolultabbak, annál könnyebb velük visszajönni, és nehéz őket ellenőrizni. Az IG Metálnak évek óta az a véleménye, hogy az európai szabályozásnak van egy nagy hibája, hogy a modern világban egyre nagyobb mennyiségben jelentkező pszichikus károsító tényezőket nem foglalta be a szabályozásba, lemaradt a valóságtól, és nagyon sok olyan munkahely van, ahol új típusú egészségkárosodásokat lehet szerezni, és sok helyen csak önként, de még inkább egyáltalán nem tesznek ezért, ezzel ellen valamit a munkáltatók. Tehát aztán nagyon sokféle definíciója van a veszélynek, a veszélyeztetésnek. A kis és középméretű vállalkozásoknak nehéz különösen ezeket még jó szándék mellett is betartani, ezeket a szabályokat. És akkor még nem beszéltünk mindenről, a legnagyobb baj az, hogy Németországban jelentősen csökkentették a munkaügyi felügyeleteken dolgozók számát 2002 és 2011 között 28%-kal csökkent az ellenőrök száma, és a cégeknél pedig a munkaügyi felelősök száma pedig majdnem 40%-kal ez alatt a 10 év alatt. Persze ez nem egyenletes, egyes cégeknél egyáltalán nem építettek le, másoknál pedig radikálisan. 85 évig kiszámolták például, hogy az egyik Vesztfáliában 85 évenként tud csak ellenőrzést végezni a hatóság ekkora személyzettel minden cégnél. Tehát, és ugye 120 ezer céget, 4 millió munkavállalót ellenőriztek így is, tehát azért ez nem semmi, és nyilván oda megy az ellenőrzés, ahol a legnagyobbak a kockázatok, de éppen ezért a kevésbé, vagy látszólag kevésbé kockázatos munkahelyeket szinte soha nem látogatják meg. Ö, idéznék egy tanulmányból, az állami munka erőpiac felügyelet gyakorlatilag már képtelen ellátni a feladatát az óriási leépítések miatt, és csak a legsúlyosabb, legégetőbb feladatokat tudja ellátni. Stefan Rödiger mondta ezt, aki a brémai ö, tartománynak a ö, hatóságvezetője. Az IG Metal tehát örülne annak, mint szakszervezet, hogyha ezek az állami szervek ö, ö, nagyobb volumenben és nagyobb hatékonysággal tudnának működni, és Európában is vonatkoznának. A minimál személyzeti ellátottságra vonatkozóan szabályok, és arra is, hogy mit, hogyan, és főleg az új típusú egészségkárosító hatásokat hogyan kell visszaszorítani a szabálytalanságokat büntetni. Köszönöm. Merci. Um... Köszönjük szépen. Hallgassuk meg a legutolsó előadónkat, Claude Emmanuel Triomfot, aki az ASZLESZ nevezetű civil szervezetnek az elnöke, akit már hallgat, meghallgattunk egyszer akkor, amikor Alejandro Szerkásznak az jelentéséről vitatkoztunk a struktúraváltás a vállalkozásokban 8 percen. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Egy think tank az, amik foglalkozik ezen kérdésekkel Franciaországban és Európában. Ez a think tank működik a mi körünkben, de tulajdonképpen itt a négy előadó közül én vagyok az egyetlen egy igazi felügyelő a munkavédelem területén ilyen szakmát tanultam és végeztem is, Franciaországban különböző szinten egyrészt, másrészt pedig a franciaországi munkavédelmi felületőknek a szövetségében is dolgoztam, és vezettem is azt, és aztán ennek a keretében is tovább dolgoztam, tovább léptem, többek között az ILO keretében három balti országban jártam, és egyéb projektekben is közreműködtem Belgiummal, Luxemburgban együttműködve az ottani adminisztratív közigazgatási szervekkel, és azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan működnek a különböző tevékenységek nem csak ilyen szempontból, hanem olyan szempontból is, hogy mi történik például a kihelyezett munkavállalók esetében. Nem a országi gyakorlatról fogok beszélni, hanem az általános nagy kihívásokról, amelyekkel szembesülnek a munkavédelmi fegyületek Európában. Az első dolog, amelyre mindenképpen emlékeztetnünk kell, a következő. Akkor, amikor munkavédelmi felügyeletről beszélünk, akkor tudni kell azt, hogy ennek a meghatározását az ILO adta meg. Nem csak, de többek között a 81-es egyezmény az, amelyik ebben mérvadó. A 28 tagállam az uniónak ezt ehhez csatlakozott, tehát ez az a, ez az a nemzetközi hivatkozás alap, amire mindenképpen apelálunk. Európai hivatkozás alap egyébként nincs, egyrészt. Másrészt úgy, tudni kell azt is, hogy a munkavédelmi felület alatt több fogalom másként és másként érvényesül, sőt nagyon sokszínűen érvényesül nagyon eltérően érvényesül a különböző országokban. Kettő nagy csoportja állítható fel az európai rendszereknek, persze vannak átmeneti országok is. Azt mondanám, hogy az egyik oldalon ott van, tehát ez a két rendszer. És a két rendszer, hogy mondjam, nem talán gyakorlatilag a véletlen hozta azt feltételezhetően, hogy 50% a tagállamok egyik kategóriában tartozik, a másik 50% pedig a második. Belgiumtól délre, illetve ész, és attól még keletre, és a többi ország pedig az északi övezetben működik, dolgozik. Miről is van szó? Arról, hogy inspection du travail, vagy munkavédelmi felületről vagy munkavédelmi törvényi felületről szoktak beszélni. Ez egy általános megközelítési keret az egyik csoportban. Ez az azt figyelik meg, azt, azzal foglalkoznak, hogy milyen fajta munkaviszonyok alakulnak ki. Természetesen az egészségi kérdésekkel, de ugyanakkor foglalkoznak a munkaidővel, az illegális munkavállalással, és így tovább, és így tovább. Tehát ezen jogcím alap lehet ez általános jellegű megközelítésű csoportnak tartani. Na most ennek a meg fogalmazásnak megvan a saját fontossága. Nagyon sok szakmából jönnek a felügyelők, de vannak jogászok, közgazdászok, politikusok, és néhány munka egészségügyi szakember is dolgozik ebben az egyik csoportban. A másik csoportban viszont nem általános szakértők vannak, hanem specialisták. Gyakorlatilag, ha nem is, kifejez, nem is kizárólagosan, de alapvetően a munka biztonsággal és a munka egészséggel foglalkoznak csak és hatóságokban gondolkodnak, hatóságokról van szó, working environmentról van szó ezen második csoport esetében, és ez a szemantikai különbség azt hiszem nagyon jelentős, mert azt is jelzi, hogy más szakmákat vesznek igénybe, sokkal inkább ebben a második csoportban szakemberek dolgoznak, akik szakosodtak az ipari kérdésekre, vagy az egészségi kérdésekre. Egyrészt. Másrészt pedig most lépjünk tovább, és vizsgáljuk meg a védettségnek a kérdését. Ugye vannak olyan rendszerek, amelyek csak a magánágazatot, a magánszektort védik le, mások viszont a tevékenységük révén felügyelnek mind a magán, mind a közszférában is. Vannak, akik szankcionálnak, vannak, akik nem. A legtöbb ilyen hatóság a munkavédelmi minisztérium égiszállal dolgozik, kivéve, kivéve Lengyelországban, ahol közvetlenül a parlamentnek van alávetve ez az ellenőrzési rendszer. Nagyon gyakori még a képzésben mostani alapképzésnek a jelenléte is a képzettségek tekintetében. De most ez a meghallgatás Working Conditions and Effective Labor Inspection címet kaptam. De én aláhúznám azt is, hogy nem a Working Conditions-ben gondolunk Európában, hanem az Occupational Health and Safety kategóriába tartozunk. A kettő óriási különbséget mutat. Ha megnézzük, hogy a Eurofund hogyan határozza meg a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon széles a spektruma az ő meghatározásuknak. A közös mozzanat nem a munkafeltételeknek a kérdése, hanem az egészség és a, a biztonságnak a kérdése a munkahelyeken, és ez a meghatározás, illetve ez a tartalom óriási következmények ezekkel jár véleményem szerint. Most egy kérdést tennék fel. Vajon létezik-e manapság egy integrált rendszer, amely éppen kialakulóban lenne. Persze van a Senior Labor Inspectors Committee, ez a SLEEK rövidítésre hallgató egység, egy nagyon kis soft fórum, nagyon kevés forrás eszköz van a kezében, hát tulajdonképpen eszmecseréket folytatnak a felügyelők, munkavédelmi felügyelők, a jobb és a legjobb gyakorlatokat ismertetik meg egymással, időnként kampányokat indítanak be tájékoztató jelleggel a témában, és picit foglalkoztak már módszertani kérdésekkel is. De nem csak ez létezik Európában. Léteznek egyéb, egyéb kezdeményezések, amelyekben együtt működnek a különböző ö, egy, ö, te, ö, csoportok, többek között a munkavállalók kihelyezése tekintetében. Ezen kívül nagyon sok határon átnyúló kezdeményezés is létezik, ahol amelyekben tulajdonképpen a határon túli, a két határ, a határ két oldalán lévő intézmények működnek együtt, aztán léteznek még iskolák is, kicsik, és ilyen iskola rendszer sajnos még nem létezik mindegyik országban. Most pedig nézzük meg azt, hogy melyek a fő kihívások amelyek véleményem szerint meghatározóak a munkavédelmi felügyeletek számára Európában. Az első ennek az, hogy az, hogy megváltozzanak, átalakuljanak a vállalkozások. Egy nagyon globalizált világban élünk, a vállalkozásoknak a hálózata, a networkingje rendkívül erős. És azt látjuk, hogy az alvállalkozás, az outsourcing óriási szerepet tölt be abszolút fontosságú szerepük van. Tehát, és ezen kívül integráltak elég nagy mértékben a munkaerőpiacok is. Említsük meg még a KKV-knek a növekedését is. Egyre számosabb dolgozik belőlük. Na most, ennek fényében merül fel a kérdés, hogy hogyan dolgoznak a munkavédelmi felügyeletek, kiknek a javát szolgálják. A válaszom az, és hát erre kitértek a többi előadók is. Az egyik probléma az, hogy a KKV-k, mint populáció, tulajdonképpen az út mentén hagyatolt. Egy soroknál fogva erre majd kitérhetünk. De ott van még ugye hatásként, és ez egy kihívás is, a multinacionálisoknak az óriási jelenléte. A második nagy kihívás a szabályok megváltozása, a munka jognak a átalakulása. Sok munka sok ugye új munkavállalási forma létezik a freelancer szabadvállalkozóknak, a szabadúszóknak a kérdése, és itt tovább, de ezen kívül a normák tekintetében is léteznek standardok, és olyan standardok is, olyan normák is, amelyeket a magánvállalkozások hoztak létre, vagy különböző, különböző szövetségek. És olyan normákról van tehát szó, amelyekre a munkavédelmi fegyületeknek nincsen hatása. A kérdés tehát az, hogy milyen új eszközöket kaphatnának a kezükbe a felügyeletek ahhoz, hogy aktívan tudjanak fellépni, hogyan tudnának hatékonyan fellépni, szankcionálni, és hogyan lehet elérni az, hogy a különböző szereplők között kiegészítő jellegű legyen a tevékenység. És végezetül néhány észrevételet, észrevételt szeretnék még tenni az integráltabb rendszerekről. Igen, érdekünk az, objektívan érdekünk az, hogy integráltabb rendszerben gondolkodjunk, dolgozunk. Ugye ott van a munkavállalóknak a mobilitása, ott van a szerződéseknek a nagyon sokféle jellege, a multinacionalis cégeknek a fellépése, és a különböző standardok, amelyeket alkalmaznak a multinacionálisok úgy, hogy azt több országban is érvényesítik egyszerre. De ez létezik az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a munkavédelmi fegyületek teljesen szétszórtan működnek Európában, tagállami szinten, nemzeti keretekben, és nagyon-nagyon távol, vagy legalábbis nagyon nagy mértékben távol vannak a különböző változások nyomon követéséhez képest. Ugye ott vannak a különböző pszichológiai hatások a munkavállalásra, és ezeknek a megfigyelése tekintetében nagyon nagy a késedelem a részikről. Nos, tehát összefoglalóként azt mondanám, igen, nagyon nagymértékű a kölcsönhatás, de ez messze-messze túlmutat a slick tevékenységén, jóval többre lenne szükség, mint amit a Senior Labor Inspectors Committee fel tud vállalni. Aztán vannak persze adatcserék, de ezek nagyon bürokratikusak, sokkal inkább fejlettebbeknek kellene lenniük többek közölt, nem csak a kihezett munkavállalókkal kapcsolatosan, hanem általában a munkavállalással kapcsolatosan, módszertani szempontból is, és a szankcionális szempontból tovább kellene lépni. A legtöbb felügyelet ugye mit is csinál? Szankcionálni csak egy százalékban szankcionálás össztevékenységében. De ahhoz, hogy ezt megtegyék, ahhoz gyakorlatilag az egész tevékenységük erre kell, hogy koncentráljunk. És akkor, amikor a nagy vállalkozásokra gondolunk, a nagyon bonyolult döntéshozatali rendszerükre, akkor az derül ki, hogy, meg, hogy csak rájuk koncentrálunk adott esetben, és ha így járunk el, akkor gyakorlatilag a tenger vizéből csak egy cseppnyit, egy cseppnyit ö, ö, tudnak így módon ö, mozgósítani. Elnök, túl terjedt az idején az előadónk, de hát nem akartam megszakadni, és akkor, amikor a pszichoszociológiai, szociális, pardon, pszichoszociális hatásokról és kockázatokról van szó, hát valóban az ilyenek fontosak, de nem csak a munka védelmi tekintetben általában véve, hanem például még a jelzálók hitellel kapcsolatosan is az ilyen pszichoszociális kockázatok jelen vannak. Jean Lambert hallgatunk meg most. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Mindenki nagyon érdekesnek találta azt, amit elmondtak előadóink, gondolom. Főleg arra vonatkozóan, hogy mennyire ö, kevés az ellenőr. Persze ez nem lekmed minket, mert folyamatosan ezt tapasztaljuk, amikor delegációs utakon járunk az egyes országokban, hogy képtelenek ellátni azt a munkamennyiséget. Rendszer től függetlenül majdnem ugyanazt halljuk mindenhol. Tehát a fő gondnak tehát az tűnik, hogy, hogy hogyan lehet akkor jobban célozni, célzottabban kijelölni a megvizsgált szervezeteket, az idegenforgalmi vagy mezőgazdasági ágazatban. Érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy önök szerint hogy lehet kevés ellenőrrel a leghatékonyabban kiválasztani az ellenőrzendő célpontokat. És nyilván európai együttműködésre is szükség lenne. Ezt megpróbáltuk már végül is egyfajta jogi szövegbe önteni, de túl bonyolult. Nem lehet ezt szabályozni, minden ország annyira különböző. És ö, nem is nagyon akarnak sokszor a tagállami hatóságok együttműködni, mert nem látják ennek az értelmét. Ö, akkor felmerül az, hogy ö, esetleg több pénzügyi erőforrás kéne, nyilván, de ezeknek mely kombinációja az önök szerint a megoldás? Fábr adok szót. Igen, örülök annak, hogy végre szó van a munka ügyi ellenőrzésről, de oda kell figyelnünk, hogy amikor bármikor új és többnyire egységesítő motivációval jogszabályokat hozunk, akkor a tagállamok azonnal a hagyományaikra hivatkozva a szubszidiaritás nevében ö, pajzsat vesznek maguk elé. Én magam is voltam munkaügyi ellenőr. A munka egyre nehezebb körülmények között zajlik, a munkaerőpiac egyre rugalmasabb, és a valóság nehéz, de nagyon egyszerű mégis a megoldás. Azon múlik, hogy hány ellenőr van az egyes tagállamokban az adott cégekre. Ilyen egyszerű számtan ez. És tudjuk, hogy egy egyetlen európai nagyvárosban hány, valószínűleg százezeren dolgoznak illegálisan építkezéseken. És akkor ha oda akar menni egy munkahogyi ellenőr, akkor nagyon sok, akár fizikai ellenállásba is ütközhet. Tehát miközben tudjuk, hogy mi zajlik, mégsem tudjuk kézben tartani. Megpróbáljuk mi a legjobbat, de ugyanott tartunk, ahol eddig. Dankeschön. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Két kérdésem lenne. Steinruck asszony után szabadon a fekete munka elleni harcot hogyan lehetne hatékonyabbá tenni? A fekete munka ellen hol mit tesznek. Sokan beszélnek itt a munkavállalók, a legális munkavállalók jogairól, védelméről, de a legfontosabb a fekete munkaerőpiac visszaszorítása lenne, óriási csalások zajlanak itt. Tehát nem csak arról van szó, hogy most hány centivel legyen magasabb a sámli, ez is probléma, nem mondom, de ennél sokkal nagyobb problémáink vannak. A probléma gyökere a fekete foglalkoztatásban van. Mit kéne tehát ezen a területen tenni? A második kérdésem pedig Triumfúrhoz szól. Ön a munkavédelemről, ahogyan beszélt, nekem nem volt egyértelmű, hogy és Engelsz úr, is hallgatva, hogy az ellenőrök és a helyi szakemberek közötti párbeszédet hogyan lehetne ö, ö, hatékonyabbá tenni, megint csak azt mondanám, hogy a legalapvetőbb szabályok és a legfeketébb munkavárlók ö, betartatásával, illetve kiszorításával. Thomas Handel, majd Philip Benyom, és Philip Boulan a néppárti árnyék jelentéstevő sajnos nincs itt, úgyhogy nem tudom, hogy szerélszelje szeretne hozzászólni. Felvegyem a hozzászólók listájára? Különben nem lesz néppárti hozzászólás, de hát ennyi. Akkor Tomás Hendel először. Köszönöm, elnök asszony. Négy megjegyzésem lenne, plusz egy kérdésem Engelsz úrhoz. Ami a társadalmi szabályokat illeti, a munkavédelmet, Tudjuk, hogy ha nincs ellenőrzés, akkor nincs betartás, tehát ez, ez is egy egyszerű összefüggés. Bármilyen szabályt ki lehet dolgozni, a legjobb szabály is csak papír marad, hogyha nem jó az ellenőrzés. És itt nem csak a munkavédelem, a munkaegészségügy, hanem ahogy az előttem szóló kollégana is mondta, a már bűn cselekményeknek nyilvánítható fekete foglalkoztatásról. Az utóbbi években nagyon sok új típusú pszichoszociális fenyegetettség alakult ki a munkahelyeken, és valóban ezzel is jobban kéne foglalkozni. Ez egyébként a, a hagyományos munkanapok szétfolyósodásával függ össze, hogy otthoni munka már évszázadok óta felmerül ez a kérdés, de most az utóbbi évtizedekben különösen, hogy szinte bármikor foglalkoztatható a munkavállaló. Aztán a harmadik sorban a vállalkozások, munkaadók felelősség kapcsán. Miközben rendszerszerűen kialakítják a termelést és az értékteremtést, sok helyen ö, eleve úgy indulnak ki, hogy a piszkos munkánkat leadják egy alvállalkozónak, és a fővállalkozót nem érdekli, hogy ott betartják a munkaügyi szabályokat, és szépen ö, elkenik, hogy ki is tulajdonképpen a munkaadó. Bajorországban, de nem csak Bajorországban, biztos vagyok benne, hogy máshol is ö, ö, a tanácsadók, akik a munkavállalóknak tippeket adnak, na hát olyan dolgokat mondani, mondanak, hogy az botrányos. Én egyszer inkognitóban elmentem egy ilyen tanácsadóhoz, és ha én azt megfogadtam volna, mint munkavállaló, akkor a munkavállalóimnak annyi lett volna. Tehát itt valamit más oldalon, más pályán is tenni kéne. Hogy aztán Engelsz úrhoz a kérdésem ugye azt mondja, ezzel egyet is értek, hogy az ellenőrök adjanak jó tanácsokat is arra vonatkozóan, hogy milyen lenne egy optimális ö, helyzet. Ugyanakkor egy dolgot nem értek. Most, ha én oda megyek a TÜV ellenőrzésre az autómmal, ö, és megállapítják, hogy ez meg az a, a baj az autómmal, akkor ö, engem ott nem csak megbüntetnek, hanem hülyének is tartanak, mert az én egészségemről, életemről van szó. Na ugyanígy kéne a munkahelyeken, ha ö, ö, ezeket a tippeket, amit a munkaügyi ellenőr ad, automatikusan megfogadnák, akkor az nagyszerű lenne, csak hogy nem ez a helyzet. Itt pont az ellenkező helyzet, mint az autónál, tovább folytatják, gyakran direkt tovább folytatják a negatív gyakorlatot. Phil Bignon, aztán én magam is még hozzászólnék, majd visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm. Néhány megjegyzésem lenne. Nincsen egyértelmű véleményem arról, hogy az integrált rendszer e a legjobb rendszer, vagy inkább egy specializált rendszer de hát azt gondolom, hogy a specializált rendszer nem csak a munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkozik, és ezt egyértelműen kimondta Regnis asszony a be nem vallott munkával kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban az adóhatóság, adó és vámhatóság az, amely illetékes a be nem vallott munka területén, hiszen ez az ő érdekük is hiszen hogyha van be nem vallott munka, akkor nem fizetik be utána az adót sem, és egész más hatáskörökkel is rendelkeznek. De a munkafelügyelet ebből a szempontból tehát nálunk az adó és vámhatóságon keresztül működik. Aztán van a környezeti egészségügyi szervezetünk, amely azokat az okokat elemzi, amelyből környezeti hatása lehet az egészségügyi problémáknak. Aztán ismerik a munkaügyi, egészségi és biztonsági végrehajtást, és az ezzel kapcsolatos problémákat, a, az elbocsátásokkal kapcsolatos problémákat. Na, a gond az, hogy akármilyen is legyen a rendszer, legyen az integrált, vagy különböző szervekből, specializálódott szervekből összeálló rendszer, még az integrált rendszerben is szükségünk lesz a szakértőkre. Mindkét rendszernek valószínű jelenleg az a legnagyobb problémája, hogy nincsen elég munkaerő. Nem dolgozik elég sok munkatárs náluk, és talán bizonyos körülmények között kifizetődő lenne több embert alkalmazni. Úgyhogy nem hiszem, hogy az lenne a fő kérdés, hogy integrált legyen a rendszer vagy sem. Ha mindenre ki tudunk térni, akkor ez lehet integrált vagy specializált. Inkább az a fő kérdés, hogy van-e kellő erőforrás, és van, amikor nincsen erőforrásból elég. Elnök, köszönöm szépen. A szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a négy szakértőnek és elmondani, hogy a szakbizottságunkban magunk is a ciklus eleje óta foglalkozunk a kérdéssel, amikor is egy saját kezdeményezésű jelentést írtunk a munkahelyi egészségügy és biztonság stratégiának megújításával kapcsolatban nem a felügyelet hatáskörével akartunk mi foglalkozni, hanem azt akartuk biztosítani, hogy magas szinten tudjuk garantálni a munkahelyeken az ilyen jellegű ellenőrzéseket az EU-n belül. És figyelembe véve az új dimenziót is, a pszichoszomatikus betegségeket és a stresszel kapcsolatos munkahelyi egészségügyi problémákat is. Szeretném feltenni a kérdést a meghívott vendégeiknek a nagyobb projektekkel kapcsolatban. Azt mondták, hogy új és nehéz feladat a munkafelügyelőknél, hogy a KKV-knál atipikus szerződéseket kell felügyelniük. Nos, az előadónk, és ezért foglalkoztam én a kérdéssel, maga is és én is elmentem egy ilyen nagyobb projekt helyszínére, és ott láttam, hogy a felügyelet és a munka típusa miatt a felügyelők munkája is sokkal összetettebb, bonyolultabb, mert az, hogy a helyi munkakörülményeket ellenőrizzék, legyen az higiénia, biztonság és egészségügyi kérdések, az egy dolog, de hogyha ehhez még kapcsolódnak más kérdések is, például a TB járulék befizetése, amely szinten mégiscsak kapcsolódik, tehát hogyha valaki az egészségügyet és biztonságot ellenőrzi, hát én soha nem dolgoztam ezen a területen, de mégis az a benyomásom, hogyha megnézzük, hogy ö, kifizeti be a, járaléku, a járulékukat, akkor ezt is meg kell nézni, hogy valóban befizetik-e a befizetendő összegeket. Tehát ezen látogatásom, helyszíni látogatásom után azt a tanulságot vontam le ebből, hogy azon túlmenően, hogy a Senior Labor Inspection Committee-n túlmenően, amely már létezik, hogy visszatérjek Claude Emmanuel Trion utolsó mondatára, amelyet nem mondott el, de a prezentációjában láthattunk. A kérdés az, hogy esetleg egy európai ilyen felügyeleti szervet kellene létrehozni lehet, hogy nem holnap, de hogyha ez a szándékunk hosszú távon, nem azt mondom, hogy mindent európai szintre kell emelni, és hogy minden nemzeti vagy más szintű munkafelügyelettől el kell vonni a hatásköröket. De hogyha az a benyomásunk, hogy egymásra hatnak különböző nemzeti jogszabályok is esetleg konfrontálódnak, akkor legalábbis nagyon erős koordinációra van szükség ezen szervek között, és hát legjobb esetben pedig mint ahogy vannak pénzügyi vizsgáló brigádok is, hát valami hasonló öm, csoportot létre lehetne hozni, egységet, amely akár nemzetközi ö, több tagállam közötti szinten is felléphetne. Hasonló vitát folytattunk az adóelkerülés elleni küzdelem kapcsán, és ugyanez érvényes a tengerparti természeti károsodással kapcsolatban, amikor is a tenger szennyezés esetén akartunk ilyen nemzetközi, vagy hát tagállamok közötti egységet létrehozni. És azt gondolom, hogy a munkafelügyelettel kapcsolatban is érdemes lenne ezen elgondolkozni, és szeretném, hogyha Jutta Steinbrück ezt a jelentésében felvetné. Meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. A különböző szakértőkhöz különböző kérdéseim lennének. Először is Beck úrhoz. Ha jól tudom, az Európai Bíróság a Mimoza rendszer ö, ellen ö, eljár. Szerintem ez azonban ellenébe hat annak, amit mi itt ma többségileg úgy tűnik, hogy szeretnénk, hogyan értékeli ezt az esetet? Van-e valamilyen megoldás? És mi lesznek a következményei a belga rendszerre az ítéletnek? A határokon átnyúló adat megosztás továbbra is nagyon sporadikusan valósul meg. Akárhol járok tagállamokban, minden tagállam csak a saját adatain ül, és sokszor nem is érdekelt abban, hogy megosszon adatokat más tagállamokkal, vagy egyszerűen lusta azt megtenni. A kartát 11 tagállam aláírta, illetve hát annak azon tagállamoknak munkai ellenőrei, Azóta, amióta ez megtörtént, történt valami gyakorlati, konkrét, megfogható pozitívum javulás? Engels úr azt mondja, hogy nem elég a kompetencia, képezni kéne több és jobb munkaügyi ellenőrt. A parlamentben és ebben a bizottságban a kis és középméretű vállalkozásokkal kapcsolatban gyakran elhangzik, hogy így is túl sok a terhük ön szerint szükséges tényleg az, hogy európai szabályokat hozzunk arra, hogy ezek a cégek is kötelesek legyenek képzési programokat szervezni, fizetni belső ellenőreiknek? A kis építkezések ellenőrzésének a problémáját is felvetette. Ön szerint hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy százszázalékosan minden építkezést ellenőrizzenek? Itt nyilván ugye a fekete munka és a munkahelyi egészség kérdése is felmerül, nagyon veszélyes munkahelyek ezek ugyanis. Fritz úr is említette az egészségügyi aspektust, az új típusú pszichikai terhelést egyes munkahelyeken. Van-e önnek elképzelése az ön által felvetett probléma megoldásával kapcsolatban? Mert ugye van itt a Bilbaói ügynökség, ott már régóta mondják, hogy megelőzés, megelőzés, megelőzés, de ezt hogyan lehetne a gyakorlatba átültetni, és a munkaügyi ellenőrzésekkel ö, együtt kezelni. Triumf is lenne egy kérdésem. Ha jól értettem, egyetértünk abban, hogy európai munkaerőpiacra van szükség, európai szintű szabályozásra a jövőben, amely kötelezettségeket is előír, egy integrált európai rendszert, ha jól értettem. Ezt szeretném megtudni, hogy jól értettem-e. Nos, Hát tudom, hogy mindenkinek 30 percre lenne szüksége egyenként, hogy válaszoljanak. Nem adok ennyit. 5 percet adok csak. Ludo Becknek először. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök asszony. A kérdésekre válaszolván szeretném elmondani, hogy az Európai Bíróság ítélete megszületett a limóza egyik részével kapcsolatban. Mi definíciókat kértünk azzal kapcsolatban, hogy a belgiumi független munkavállalói bizottság helyzete milyen, és ott az ítélet azt mondja ki, hogy túlságosan sokat kértünk, de már kiigazítottuk a belga jogszabályokat, és a Belgiumba kihelyezett munkavállalókra vonatkozóan nem szólt ez az ítélet. Nos, nagyon fontosnak tartjuk az ilyen jellegű szándékot, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy a szociális csalás ellen felléphessünk. Különösen a független munkavállalókkal kapcsolatos csalás nagyon fontos. Ez lenne az első kérdés. A második kérdés pedig az, hogy a felügyeletek területi határokon belül lépnek csak fel, éppen ezért próbálunk nagyon sok információt beszerezni és együttműködni a többi EU tagállammal. Akár bilaterális megállapodásokat is aláírunk, hogy egymásnak átadhassuk ezen tájékoztatásokat, és éppen ezért nagyon fontos, már a bevezetőben is elmondtam, hogy jól működjön, mindenki számára előnyös legyen az információ csere a tagállamok között. Nem hiszek általános felügyeleti megoldásokban, azt gondolom, hogy egy, egy specializálódott egységet kell kialakítani a felügyeleten belül, de nagyon fontos, hogy jó legyen a kommunikáció ezen egységek között, és legyen egy közös adatbázis, internetes adatbázis. Az utolsó kérdésre. A Brüzsi karterrel kapcsolatban eredetileg 11 ország vett ebben részt, most már 20 ország, és ennek a fő célja, hogy jó minőségű legyen az információ csere a munkafelegyeleti rendszerek között, és az ez, erre vonatkozó módszerekkel kapcsolatban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Faszva Engels hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy 5 öt, öt percet kaptam, nem tudom, hogy 5 percet jelent ez kérdésenként, válaszonként, ezzel együtt rövid leszek. Ich nehme an des deutschen Kollegen, den nicht so richtig... Nem tudom, hogy jól értették amit mondtam. Azt mondtam, hogy számos olyan ország van, ahol a munkaügyi felügyeletet úgy osztják föl, hogy vannak tanácsadók, ellenőrök és szankciókat kiszabók. és én magam úgy látom, hogy a munkaügyi hivatal, az ellenőrzés a cégek partnere. Meg kell mondanunk, hogy mi a nem jó. Tehát nem egyszerűen megbüntetni, hanem javaslatot tenni, hogy hogyan, mit lehetne javítani a rendszeren, és sajnos gyakran mégis ö, ennél többre nem futja, megbüntetik, talált ki, hogy mit csinálsz. Pedig szerintem ez igenis a mi dolgunk lenne. Egy pozitív attitűd kialakítása, amely segítséget is nyújt, nem csak feltárja a problémát. De persze nem szabad átvállalni a munkát a munkaadóktól, ez az ő dolguk, hogy majd kialakítsák a rendszert, de tanácsot adhatnánk nekik. Ami a nagy projekteket, nagyszabású ügyeket illeti. Valóban a nagy munkaterületek esetében a munkafelületi tevékenységen jobban, hatékonyabban végzi ugye a TB járulakról só eset, és így tovább. Akkor, amikor megszálljuk ezeket a építkezéseket, akkor azt látjuk, hogy ez együtt működésben történik, jelen van a rendőrség, a vámhatóság adott esetben, és a munkaügyi hivatal. Nos, itt egy olyan együttműködésről van szó, elnök, elnézést, nem szoktam ezt megtenni, de most meg fogom szakítani. Az a ö, építkezés, ahol megfordultunk jut a Steinruckel, több haláleset következett be, és ez volt szükséges ahhoz, hogy egyáltalán a kérdés a nyilvánosság előtt is felmerüljön. És ez erre úgy került sor, hogy egy militáns személy mozgosította a lengyel dolgozókat, és támogatta ezáltal őket. Ez Flamanville esete különben, Flamanville-ben történt, és hogy nevezzük nevén a blogokat, és hát a flamenco cég volt itt érintve. Szóval a papíron a dolgok szépen működtek talán, de mégis azért aggódunk. Aggódunk akkor, amikor azt észeljük, hogy jól lehet, ott van egy munkaügyi felügyeleti testület, hagyományával, kiválóságával, mert hogy ez, ez derült ki a múlt során, de mégis nem voltak képesek elébe menni egy ilyenfajta helyzetnek. Annál és inkább aggódunk emiatt, mert itt az Európai Parlamentben hívei vagyunk a nagy projekteknek, a nagy beruházásoknak, a nagy infrastruktúráknak, már pedig azt is látjuk azt, hogy az ilyen nagy projekteknél közreműködők vannak, alvállalkozók vannak, olyan munkaszerződéseket kötnek ők, amelyek hát alátá, jogi alátámasztottát eh, szempontjából kevésbé stabilak, mint más esetben. Bocsásson meg, hogy félbeszakítottam. Úgy gondolom, hogy a dolgok működnek azért a nemzeti, a tagállami keretekben, és most eljutok a második tételhez, és ez, erről már sok szó esett délután, a délután során, tehát eljutok a az államok közötti együttműködés kérdéséhez. Tehát például, hogyha lengyel munkavállalók vannak jelen, akkor világos az, hogy a munka feltételektől szóló rendelkezések mások edőt esetben egyik országban, mint a másik országban. És ha a dolgokat közelebbről nézzük, akkor jó, létezik a Senior Labor Inspectors Committee, de a SLIC-ben, ez a rövidítése, tehát ott együtt működnek a különböző felügyelők, de igazándiból a, a lényegi együttműködésre a helyszínen lehet sort keríteni. Máskülönben az emberek nem ismerik egymást, nem létezik egy közös informatikai applikáció, és ez gondot okoz. Ez egy nagy hiányosság. Akkor, amikor ö, a kihelyezéséről beszélünk, akkor pedig felmerül a, a nyílt lista, a zárt listának a kérdésköre, ezt önök tökéletesen ismerik, és így vagy úgy, valamilyen múton, módon, módon hozzáférhetővé kellene tenni az adatokat, a különböző adatokat, a munkavállalókra vonatkozóakat a származási országokban, és ezek az adatok elérhetőek legyenek mind a munkafelügyelők számára, mind pedig a szociális kérdéseket felelős felügyelet számára. És hát ilyenek létezhetnek a különböző országok között is, meg hát egy-egy országon belül is, mert hogy ott a régiók, a régiók egy, egy regionális ország, regionális szervezettség országban ez felmerülhet. Als einziges Mittel... Ami az építkezéseket illeti, a ö, gyakori ellenőrzéseket a kis építkezési területeken tartom az egyetlen elképzelhető járható útnak. Többször volt már erről szó. Nyilván kevés az ellenőr, ö, hat ember dolgozik mondjuk ö, egy helyen, és hát minden el mindenhova. De előfordulhat, hogy nemzeti, ö, tehát nem a helyi, hanem a nemzeti, vagy akár nemzetközi szinten, ö, ha egy lerakatánál egy cégnek szabálytalanságot tárnak föl, akkor ezt az itt talált viszonyokat a többi ország felé is kommunikálják, ahol ez a cég működik. Ami az ellenőrök kompetenciáját illeti. Nem tudom, hogy európai szinten lehet-e vagy kell-e azt mondani, hogy ilyen vagy ilyen végzettséghez kötött az ellenőri tevékenység. Az egyes ellenőrzések során az szokott kiderülni, hogy olyan emberek hiányoznak, akik képesek pozitívan, tanácsadó módon mégis hatékonyan fellépni. Ez inkább pszichológia, és sok helyet, helyütt tényleg hiányoznak az ilyen munkatársak. Nagyon szépen köszönöm, most pedig hallgassuk meg Heinz Ja, <clears throat> ich versuche Megpróbálok röviden szólni. Szerintem négy kérdéscsoportba sorolhatók a kérdések. Az egyik az, hogy érdekese csak a úgynevezett magas kockázatú helyeket vizsgálni, vagy hát kiemelten őket. Ugyanis nem olyan könnyű egyáltalán meghatározni, hogy hol magas a kockázat. Egy híres észak németországi kikötőben, elrendelték, hogy le kell vontani a kikötő bizonyos épületeit, porigrombolni őket. Az első szerződés alapján kiadták ezt a munkát egy vállalkozásnak, két autó radarut rendeltek, és két hozzájuk tartozó megfelelő eszközt, és volt egy vállalkozó, aki azt mondta, hogy ezt egy autódarúval is meg tudja oldani, a harmadik pedig azt mondta, hogy á, még autódarú sem kell. Igen, mi történt? Négy halott, egy feketén alkalmazott, három meg szürkén, tehát szabálytalan alkalmazott személy volt az áldozatok között, és ez egy tipikus helyzet, tehát egy egyébként biztonságos, ha a szerződéseknek megfelelően elvégzett munkát elvégeznének ezekkel az eszközökkel, hirtelen a leépítés miatt halálos veszély alakul ki. És ez bárhol szinte előfordulhat. Ö, ö, tehát nem csak a tevékenységből magából adódik a kockázat. Egy átfogó európai minősítési rendszert én el tudnék képzelni, meg azt is, hogy egyes országokban know-how többlet van, más helyeken know-how hiány, és ha egy közös filozófia alapján működnénk, akkor az egyes tagállamok közötti különbségeket ki lehetne egy picit legalább egyenlíteni. Határtérségekben ez különösen megfontolandó. Ha közelíteni lehetne azt, azokat a szabályokat egymáshoz, hogy mi is a biztonságos munkavégzés. Utolsó gondolatom következik ez az az új típusú pszichikai, pszichológiai terhelés, amiről beszéltek, ez nem is olyan ö, megfoghatatlan dolog. Arról van szó, hogy a hagyományos bajok, mint a túl hosszú nap, túl nehéz munka, túl messzire történő utaztatás csökkenőben vannak, viszont növekvőben van az, hogy hogy egyre többet kell az ügyfelekkel foglalkozni, egyre szorosabbak a határadók, határidők, és stressz alatt dolgozik egyre több cég és alkalmazott. Tehát, ha az egészségnek megfelelő munkakörülményekről beszélünk, akkor Németországban legalábbis, és mi be is nyújtottunk egy ilyen javaslatot, sok ö, ö, tartomány csatlakozott hozzánk ebben, hogy legyen egy stressz ellenes törvény, egy antistressz szabályozás, amely összefoglalja, hogy mi minden okoz a munkahelyen ö, ilyen új típusú stresszt, és szakértő pszichológusok bevonásával Egyszerű, de jól érthető szabályokat kell létrehozni, és ezek megsértését szankcionálni. Nagyon szépen köszönöm, fantasztikus teljesítményt betartottak. Így az időkeretet hallgassuk meg most pedig Claude Emmanuel Triomphot. Szeretnék az integrációval kapcsolatos kérdésre válaszolni, az integrált munkafelügyeleti tevékenység erre vonatkozó a legutolsó kérdés. Az első dolog, amit kiemelnék, az az, hogy ne képzeljük el azt, hogy már holnap feláll egy testület, egy hatalmas gépezet, egy európai nagy intézmény, amely majd lecseréli és helyébe lép a nemzeti ö, ilyenfajta tevékenységeknek. Nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy transzvertális kihívásokkal szembesülünk, transznacionális kihívásokkal, másokkal is egyben. Ezek azt igénylik, hogy az európai szinten lépünk fel a munka felügyeleti tevékenységek ö, tekintetében ezeket a jelenlegi tagállami hatóságok nem tudják betölteni ezt a feladatot, illetve ezt a kihívást. Négy dolgot kellene e célból elvégeznünk. A referenciákat kellene meghatal, meghatározni, nem feltétlenül jogszabályozással, hanem határozzuk meg referencia tekintetében, hogy mit is értünk munkafelület tekintetében ma Európában erre a SLIK jelenleg nem képes válaszolni. A SLIK csak az egészségügyi kérdésekkel és a biztonsági kérdésekkel foglalkozik a munkavédelem tekintetében, munkahelyekkel. Máskülönben nagyon sok intézmény nem is vesz részt, tagállami intézmény vesz részt a tevékenységében többek között. A generális, az általános megközelítési hatóságok nem vesznek részt ebben a munkában. A working conditions tekintetében ezt észleljük. Aztán van egy másik szempont, nevezett nevezetesen, és Jean Lambertnek a kérdésére válaszolnék e tekintetben, úgy vélem, hogy a referenciák meg kellene, hogy határozzák azt, hogy mi is a munkavállaláshoz való alapjog. Ez lehet a legfontosabb szinte. Először is másodszor, de pedig azt mondanám, hogy fontos, hogy közös képzés álljon rendelkezésre. Elfogadhatatlan az, hogy nem létezik közös képzési intézmény Európában. Pedig ugye mindenütt ugye más területen az Erasmusról beszélünk, meg a közös képzésekről és így tovább, de e tekintetben a munkavédelem tekintetében még a dolgoknak a kezdetén vannak, már pedig a fiatal munkaügyi ellenőrök tökéletesen nyitottak az ilyenfajta képzésre. Harmadik dolog. Szükség van arra, hogy közös eszközökkel rendelkezzünk. E tekintetben kettő alpontot emelnék ki. Az első alpont a következő a munka ügyi ellenőrök csak akkor tudnak hatása lenni a döntéshozókra, hogyha lesznek jogszabályok, európai jogszabályok a, a felelősségről, az egymásra épülő felelősségkörökről. Ugye jelenleg vagy nem léteznek ilyenfajta rendelkezések a tagállami szinten, vagy eleve nem léteznek, vagy ezen kívül nem léteznek még EU-s szinten sem. És hát önnek teljesen igaza van, elnök asszony, hogy hatni kell a nagy építkezésekre, de e ezt akkor tudjuk csak elérni, hogyha az alvállalkozásokkal kapcsolatosan és a felelősséggel kapcsolatosan meg lesznek a jogszabályok. És végezetül úgy vélem, hogy a jelenlegi munkafelügyeleti rendszereknek a feladata az, hogy koncentrálnak a legsérülékenyebb, a legkiszolgáltatottabb munkavállalókra, vállalkozásokra. Úgy gondolom, hogy e tekintetben már léteznek referenciaanyagok. Nem tudom, hogy feláll-e majd egy szép napon egy euró testület, egy európai testület e tekintetben, de egy biztos, hogy a helyi rendőrség fellépése nem lesz önmagába magában elegendő. Jelenleg nagyon-nagyon a leghagyományosabb, szűk látókörű típusú fellépésben működnek ezek a munkafelügyeleti hatóságok, mint a kis lopásoké felelős kis csendőrség vagy rendőrség, már pedig ez teljes mértékben ellentmond annak, hogy milyen fajta értékláncok működnek, és mennyiféle, mennyiféle úton, módon válik nemzetközivé a gazdaság. Kevesebb, mint 5 percet használtam fel, ugye? Elnök, köszönöm szépen a felelősséggel kapcsolatosan, az egyetemleges felelősség és szolidás felelősséggel kapcsolatosan talán tudják, hogy az Európai Parlament a munka erő kihelyezéssel kapcsolatosan, mikor a irányelvről vitatkoztunk, sok mindent megfogalmaztunk, és ennek a szakbizottságnak az álláspontja volt a legiránymutatóbb, mármint legmesszebbre mutatóbb álláspont, és ez nagyon nagy mértékben továbbment, mint az a javaslat, amelyet az Európai Bizottság fogalmazott meg, és hát nem később, mint ma délelőtt, a, nem régebben, mint ma délelőtt, az UA PME képviselője messze menően bírálta az Európai Parlamentnek az álláspontját, és ennek nagyon-nagyon örült ennek a bírálatnak a mi jelentéstevőnk. Szóval ez persze közvetetten kapcsolat Lidi kapcsolódik a munkafelügyethez, de mégis a kapcsolat azért létezik. Még akkor is, hogyha ö, ö, nem volt teljes mértékben tele a terem a szakbizottsági ülésünkön, mégis azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében tudok köszönetet mondani az előadónknak, és egészen biztos, hogy a jelentéstevőnk a saját kezdeményezés jelentése keretében figyelembe fogja venni mindezen elhangzottokat. 25-26-án fogjuk megvizsgálni a jelentését, és a módosítottak a begyújtási határ ideje október 10-e 12 óra, mert az idő november 5-én vizsgáljuk meg a módosítókat, és 5-én novemberben fogjuk a kompromisszumos módosítókat megvitetni, a másnapon pedig szavazunk is majd azért, hogy majd a januári plenárisra ez a kérdés felkerülhessen. Ezt a napi rendi pontot akkor most áttek, kipipálhatjuk, és következik Philip, illetve Phil Benyon a 15. napon napi rendi pont keretében jelentés tervezetről van szó, mégpedig a munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből. Ez tehát a téma, egy olyan jelentésről van szó, amely tekintetében mi véleményt, illetve hát nem jelentést készítünk, mert hogy Fabrizio Berto, a társjelentés tevő az Ekon szakbizottság részéről. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, Önök asszony. A jelentés a munkavállalók vállalatok bevételeiből való részesedéséről szól. Ezt én EFP rövidítéssel illetem. Azt gondolom, hogy jó lehetőség arra, hogy a parlament javaslatot alakítson ki, amelyen meg lehet erősíteni az európai üzletek és vállalkozások helyzetét. Az ezzel kapcsolatos rendszernek nagyon sok pozitív hatása van, minden érintett fél szempontjából mind a munkavállalók, mind a vállalkozók, mind a tulajdonosok szempontjából. Ami úgy hallom, hogy gerjedek, a mikrofonom talán nem működik megfelelően. Természetesen a pénzügyi előnyből való részesedés egyrészt egy hosszú távú kapcsolat feltétele és közben a nyereségességre is ösztönöz. A munkavállalókat ösztönzi arra, hogy, bocsánat, a munkaadókat arra ösztönzi, hogy képezzék a munkavállalókat és beruházzanak az emberi humán erőforrásokba, és így hosszú távú finanszírozást kaphatnak, amely stabilitást nyújthat, és a munkahely teremtést is biztonságosabbá teheti. Ezen előnyök ellenére az ilyen jellegű rendszerekben való részesedés Európában eléggé alacsony szinten van. Felforgácsolódott az adórendszer, nincsen egyértelmű iránymutatás, ezek a fő okai ennek. A jelentés próbálja röviden elmagyarázni, hogy milyen jellegű rendszerek vannak már, és hogy milyen előnyei lehetnek ezen rendszereknek, részesedési rendszernek. Ezzel a munkavállalói kivásárlásokat és az üzleti örökösödést, örökösítést is meg lehet könnyíteni. Ezen kívül meg kell nézni, hogy az ilyen előnyökhöz való hozzáférés hogyan lehet a KKV-k számára megkönnyíteni. Van egy spanyol példánk, a Sociedades Laborades, remélem, hogy így kell ejteni, rendelkezik egy bevált gyakorlattal ezen a területen. A jelentés egyik célja, hogy egy nem kötelező jellegű keretet hozzon létre az alapelvekről, amelyek szükségesek az ilyen részesedési rendszerek sikeréhez, és a jelentésbe be kell vonni, hogy célkitűzés orientáltnak kell lennie, a munkavállalóknak egyet kell érteniük az rendszer céljaival, és dönteni arról, hogy melyik a legjobb modell. Rugalmasságra van szükség másodszorban, hogy a különböző tagállamok együtt tudjanak működni, és különböző méretű vállalkozások és különböző célkitűzések összeegyeztethetőek legyenek. Önkéntes alapon kell, hogy működjenek. A munkavállalóknak kell dönteni arról, hogy részt vesznek-e, és a munkadóknak arról, hogy egy ilyet bevezetnek-e. Negyedsorban kiegészítő jövedelem is kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy az ilyen jellegű rendszer az egyéb szerződéses jogok helyébe lépjen, és ezt nagyon fontosnak tartjuk kiemelni. Végül egyértelmű tájékoztatásra van szükség. A munkavállalókat megfelelően kell tájékoztatni a jogaikról és felelősségeikről, hogyha részt vesznek egy ilyen rendszerben innentől azt gondolom, hogy az adópolitika és az adó ügyek nagyon fontosak az ilyen részesedési rendszerek végrehajtása szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos jogalkotási lehetőségek vannak, de valószínűleg, hogy nem EU szinten kellene ezeket meghozni. Az ECON szakbizottság kollégái a rendszer adó ügyeivel foglalkozik, és véleményt készít erről. Az érintett felekkel több ülést fogunk szervezni, és reméljük, hogy nagyon hasznos információkat kapunk majd az érintett felektől. Minél több gyakorlati, konkrét javaslattal szeretnénk élni, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy az ilyen jellegű részesedési, munkavállalói részesedési rendszer elterjedjen Európában. Várom a kollégák kommentárjait, és szeretnék, már előre ülök az együttműködésnek. Evin Heidner. Evelyn Regner, Evelyn Regner. Dankeschön, Frau Vorsitz. Köszönöm, elnök asszony. És Benyen úrnak is köszönjük az a végzett munkát. A pénzügyi részesedés témájában, ami a pénzügyi részesedést illeti, ez egy speciális téma, és nagyon sok különböző modell működik, egyesek ö, jól működnek, mások kevésbé, és már egyesek jól működnek, és mások is jól működnek, noha különbözők. Tehát a legkülönbözőbb megközelítéseket látjuk a világban, és ebből kell kiindulni, így, hogy foglalkozunk a témával. Benyen úr javaslatára annyiban építek, hogy egy opcionális 29-es rezsimet javasolok. Szerintem jó az ő ötlete, csak a jelenlegi helyzetben még valószínűleg nem alkalmazható. Hogy mi lenne a legjobb megoldás, azt nehéz megmondani. Talán az, hogyha a tanács már ebben a stádiumban nyilatkozatot fogalmazna meg a tagállamokkal szemben, és kérné a bevált gyakorlatok also, uh, mal, uh, megosztását, hogy mikor, milyen körülmények között uh, lehet uh, reklámozni, lehet nem még esetleg újabb kampányt indítani, milyen költségvetési sort kéne esetleg még hozzárendelni hol lehetne még létrehozni ilyen pénzügyi részesedési struktúrákat, főleg kelet és, kelet és közép-európában, ahol még nincsenek ilyenek. Ö, hol hiányzanak, és ha igen, akkor meg kell őket teremteni, a jogi alapok. Menjen ö, úr, ö, és azt mondja, és ezzel egyetértek, hogy itt az adózás kérdése a legizgalmasabb, ha úgyis 28 különböző rezsim érvényesül, akkor egy 29-et fölösleges létrehozni, mert ezzel nem fogjuk egységesíteni a rendszert, inkább csak a tetszés szerinti bevásárlásnak nyitjuk meg az utat a rendszerek közötti visszaéléseknek. Tehát inkább fontos az lenne, hogy a helyi viszonyokra szabható, rugalmas rendszereket kell támogatni, és a pénzügyi részesedéshez mindig járnia kell beleszólási, döntési, tájékozódási jog. A 12-es bekezdésről szólnék még röviden. Itt arról van szó, hogy a szakszervezetek hozzáállása is változott, mint magam is a szakszervezeteket ismerő személy, ezt bár le lehet szögezni, de nem ilyen élesen, mert szó sincs arról, hogy minden szakszervezet ö, támogatná ezt az elképzelést. Itt is nagyon különbözőek maguk a szakszervezetek is, és a modelltől függően támogatható vagy nem támogatható egy adott rendszer, mondják a szakszervezetek. Tehát nem lehet összemosni sem a rendszereket, sem a rájuk adott reakciókat. E pontosítást leszámítva úgy érzem, hogy konstruktív a lépkör, és örömmel megyek az első árnyék előadói egyeztetésre. Uh, thank you, Madam Chair. I'm not, um... Szedélszeje. Köszönöm, Önök asszony. Én nem néppárti árnyék e- jelentéstevő vagyok, de saját nevemben szeretném elmondani, hogy remélem, hogy ezt az önkéntes és nem kötelező jellegét megtartjuk a jelentésnek és a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartjuk a tagállamok szempontjából, a vállalatok és a munkavállalók szempontjából is. Kicsit szkeptikus vagyok a hetes ponttal és nyolcas ponttal kapcsolatban. Az EU szintű modell, mint hallhattuk, nagyon különböző modellek léteznek. Talán a bevált gyakorlatok átadása lenne célra vezetőbb. A 11-es pontnál A, B, C, tehát önkéntes, nem kötelező tulajdon, tulajdonságát kell kiemelni a rendszereknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A bizottság részéről Jürgen úr jött el hozzánk. Szeretne hozzászólni? Ki ez a Jürgen? Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük ezt a kiváló jelentést, és teljes mértékben összhangban ez a jelentés a Digi Mart fellépésével a dolgozók, a munkavállalatok a jobb képviselete tekintetében. Az aktualitás azt hozza, hogy ez egy ehhez kapcsolódik egy pilot projekt, amely hétfőn lesz aktuális, és hát jól képpen a jelentésben szereplő megoldás kereséssel. Reméljük, hogy konkrét eredmények lesznek, és fel tudjuk térképezni a különböző gyakorlatokat a tagállamokban, amelyekről szó esett, és fel tudjuk tárni az eltéréseket a tagállamok között. Konkrét javaslatokban is gondolkodunk azért, hogy majd kitérünk a különböző megoldásokra. A 22 kilencedik rendszer a building blokkokkal azt hiszem megoldást is kínálhat akár, de majd meglátjuk, hogy az ellenzés milyen következtetésekkel jár, majd mind ehhez januárban jutunk el. Elnök, köszönöm szépen ezen pontosításokat, és az általános kontextus visszatom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm a megjegyzéseket, egyetértek ezekkel. Ami Regner asszony javaslatát illeti, hogy egy ilyen információkampányt indítsunk, hogy a bevált gyakorlatokat terjesszük, és magát az összletet, ez valóban rendkívül hasznos lenne. Ezt megvizsgáljuk. És lehet, hogy nem csak simán tájékoztatási kampány lesz ez, hanem esetleg az ilyen rendszer bevezető vezető személyeket meghívhatnánk, hogy konferenciákon a vállalatokkal tudjanak találkozni és előadni nekik. Néhány embert ismerek, akik erre rendkívül alkalmasak lennének. Ami a 29. rendszert illeti. Kételjek hangzottak el mind Régner asszony, mind Asszája asszony részéről. El kell, hogy mondjam, hogy saját magam még annak ellenére, hogy ezt bevettem a jelentésbe, nem vagyok abban biztos, hogy ez valóban kivitelezhető. Vannak határon átnyúló rendszerek bizonyos vállalatoknál, és hát ez nehézség, hogyha egy ilyen ö, nagyon területileg szerteágazó munkavállalói körre kell egy rendszert bevezetni, úgyhogy mindenképpen meg kell vizsgálni hogy mennyire lehet összekeverni az egyes elemeket, és hogy mennyire van erre lehetősége, vagy sem. Szeretném, hogyha lenne erre lehetőség, de hát felismerem, hogy gyakorlati problémákat felvethet mindez. Feltételezem, hogy az Egyesült Királyságban eléggé pozitívan állunk az ilyen munkavállalói részesedési rendszerekhez a szakszervezetek részéről, és ez egy általános hozzáállás, és lehetséges, hogy mindig is általánosan pozitívan álltunk hozzá, de hát lehet, hogy egy kicsit akkor át kell írnom a jelentés nyelvezetét, de valóban az elmúlt években valóban pozitívan állunk ezen megoldásokhoz, és egyre összetettebb munkavállalói részesedési lehetőségeket látunk, kibővítik ezeknek a körét, különösen olyan vállalatoknál, ahol nincsen megfelelő örökösödési politika, nincsen megfelelő üzleti terv, és a munkavállalókat megkérdezik, hogy mit szeretnének jobban, hogyha egy másik vállalat felvásárolná őket, vagy hogyha csődbe mennének és hát volt olyan, amikor azt preferálták a munkavállalók, hogy egy másik üzembe menjenek el dolgozni. Ez olyan esetekben volt nagyon hasznos, ahol nem, nem volt előre ismeretes, hogy milyen irányt akarnak adni a vállalatnak. Vannak az Egyesült Királyságban is bevált gyakorlatok, és gondolom, hogy egész Európában vannak ilyenek, ezeket össze kellene gyűjteni. Köszönöm. Azt hiszem ez egy jó alapot képez a vitához és a jövőbeni munkákhoz. Október 10-ig lehet a módosítókat előterjeszteni, 12 óráig. Ezeket november 5-én fogjuk megtárgyalni, a kompromisszumos módosítókat 25-ére alakítjuk ki novemberben, és a szavazásra a szakbizottságunkban december 5-én kerül sor, és a plenárisra januárban vagy februárban kerül majd ez a téma. Következik a 17-es is, pontosabban a 16. és 17. napirendi pont, ennek keretében megadom a szót Frederik Dardennek, véleményt fogunk megfogalmazni a TANSZ, a közlekedési szakbizottság számára az úgynevezett vasúti ö, témakörben, a vasúti csomag témakörben, és ö, itt arról van szó, hogy a 1370 per 2007-es EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történi módosítás ra javaslatot tett az Európai Bizottság, a második jogszabály pedig egy módosítója a 2012 per 34-es irányelvnek, amelyet a parlament és a tanács alkotott meg a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása, nos, ez került át módosításra, és ennek keretében adom meg a szót a jelentéstevőnknek, hogy elmondja a véleményeinek a tartalmát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, röviden, dióhéjban szeretném ismertetni önökkel ezen két véleménynek a tartalmát. Mindenek előtt kitérnék arra, hogy az indokolásban olvashatták azt, hogy nem igazán vagyok meggyőződve arról, hogy szükség van arra, hogy tovább erősítsük a liberalizációt a vasúti személyszállítás tekintetében. A negyedik vasúti csomagról van ugyanis szó, és úgy gondolom, hogy jelentős visszalépést láthatunk a harmadik csomaghoz képest a verseny tekintetében az intermodalitás területén még-még számos hiányosság van. Nem igazán vagyunk meggyőződve arról, hogy célszerű és időszerű ezen módosítóknak a megfogalmazása. Ugyanakkor szükség volt ö, ö, arra, hogy véleményt ö, nyilvánítsunk, és a kérdés az volt, hogy most elutasítsuk a negyedik csomagot, vagy pedig konstruktívabban lépjünk e fel. Ezen alternatívák között úgy döntöttünk, hogy véleményt alkotunk, több javaslatot magukba fognak foglalni ezen vélemények arra gondoltunk, hogy lehet javítani, tovább javítani a javaslatot, és hát legyünk reális alapokon arra gondoltunk, hogy helye van, lehetősége lesz annak, hogy javítsuk, tovább javítsuk a közlekedési szakbizottság által készítendő jelentésnek, úgyhogy ebbe a logikába illeszkedtünk inkább, mint a javaslat elvetésébe. Ennek mentén egy véleménytervezetet fogalmaztunk meg, módosítva az Európai Bizottsági Javaslatot, és most nagyon röviden, szintetikusan összefoglalnám, hogy miről is van szó. Nagyobb védelmet kívánunk biztosítani a munkavállalóknak. Ha ezt nem a mi szakbizottságunk fogalmazná meg, akkor vajon ki fogalmazná ezt meg? A az átirányítása a munkavállalóknak a régi cégtől az új céghez, a történelmi szolgáltatótól az új szolgáltató céghez úgy kell, hogy történjen, hogy a munkavállalói státusza változatlan maradjon, bármilyen cégről is legyen szó. Aztán a nemzeti hatóságok a tekintetben, hogy koncesziót hogyan fognak odaítélni közvetlenül, vagy közbeszerzés révén. Úgy gondoltuk, hogy a értéket meg kell emelni egy tekintetben. Fontosnak tartottuk azt is, hogy a holdingok esetében csökkentsük azon kötelezettségeket, amelyek az elkülönítésre vonatkoznak. Ugye az elkülönítés az egy olyan, a szétválasztás egy olyan irány, amelyet az Európai Bizottság fogalmazott meg, és amely jelen van a negyedik vasúti csomagban is. Ezek tehát azok a nagy területek, amelyekkel foglalkozik a két vélemény. A módosítóknak a határidője szeptember 25-e jövő héten, és hát az idáig még esetleg én magam is előterjesztek további módosítókat, azért, hogy megerősítsem a dolgokat, de addig is persze várom a kollégáknak a javaslatait, azért, hogy már eleve átláthassam, hogy melyek azok a területek, ahol konzenzus van, és melyek azok, ahol még további egyeztetésre lesz szükség. Elnök, köszönöm szépen! Zsolos Báknak adom meg a szót, utána pedig Izabes Rötternek. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném az előadó véleményét teljességgel osztani. A TRAN bizottsággal is foglalkozom ezzel a témával, és a bizottsági javaslatok, ha így hajtanák végre, az nagyon súlyos gondot okozna a foglalkoztatási helyzetnek a vasúti ágazatban. Ezért jó, hogy itt az EMPL bizottságban Dárden úr kapta meg az illetékes előadói posztot. Az eredeti szándék az jó, a további liberalizáció ja, a ö, sínhálózatok ö, kapcsán felmerülő munkáltatási szférának ö, gondokat vethet föl, és ezzel foglalkozni kell. A választás szabadsága szerintem a, az az elv, amely vezérelje minket Frederick Dardnál ilyen értelemben említette is, pozitív képet vázolt föl. Az elutasításnak nincs esélye, ezért inkább a dátum kitolásával operál 2029-re, és Szerintem emellett a tagállamoknak továbbra is meg kell hagyni a lehetőséget, hogy a közvetlen versenyeztetést választják, vagy pedig nem, tehát a választás szabadságának meg kell maradnia. Az ötös módosító a kölcsönösségről szól, a harmadik államokkal, akiknek ugyanazt kell teljesíteniük, mint nekünk. Ez szerintem még nem elegendő. Európában nagyon sok nagy cég működik, amely lányvállalatain keresztül szociális dömpinget hajt végre, és nem tartja be azokat a szabályokat, amelyeket fővállalkozóként úgymond betartana. Tehát eh, ki kell terjeszteni ezt a szabályozást a nagyvállalatok lányvállalataira, lányvállalataira is. Az alvállalkozókat is be kell venni ebbe a körbe. Ez a 22-esben szerepelne. Eh, érdekelne, hogy az előadó tudna egy konkrétabb megfogalmazást javasolni, illetve megmagyarázni azt, hogy itt mit is olvasunk ami a második dossziét illeti, az irányításra vonatkozót, szerintem nem jó az, hogyha egységes modellt akarunk egész Európára ráhúzni. Én különböző modellek, a kis-nagy tagállamok méretének, egyéb igényének megfelelő modellekre gondolok a komplett liberalizáció nem működhet, vannak holdingok, vannak részvénytársaságok, tehát nem lenne lehetséges a diszkriminációmentességet garantálni, és nem is lenne jó az egyik rendszer a másik országnak. Végül is, ami Darden úr is felvet, feltétlenül szociális párbeszédet kell folytatni, bármilyen új szabályozás előtt újra kell gondolni a szakember réteg képzését és a kötelező tarifári szerződések, bérmegállapodások ügyét. És még bőven van ezeken kívül is ö, ö, olyan kérdés, amit az egyes egyeztetések során meg kéne beszélnünk egymással. Köszönöm szépen, Filip de Bekár, aztán Elizabeth Schröter a szó. Dank u wel, voorzitter, eh, en ook dank aan de rapporteur voor zijn eh, uiteenzetting. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondanék a tevőnek, a magyarázatokért és a javaslatokért is. Dárdán urat nem fogja meglépni, hogy nekem teljes mértékben más a meglátásom. Hallgattuk Zsors Bárt is, és nyilvánvaló, hogy egyesek más irányba húznak, mint jó magunk. Szóval hogy koncentráljak azon pontokra, amelyekkel kapcsolatosan módosítókat fogok beterjeszteni. Nagyon nagy mértékben ki volt, ki volt éve a vasúti szállítás a konkurenciának az egyéb módozatokhoz képest, közlekedési módozatokhoz képest. A dolog világos. Amennyiben a vasút nem lesz kellően rugalmas és hatékony ahhoz, hogy utasokat tudjon megszerezni, akkor vissza fog szorulni a piacon. És úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság tökéletesen átlátja mindezt, és a javaslatai ezt is mutatják. Optimalizálni kell a felhasználók javára, utasok, illetve szállítók javára a vasúti közlekedést. Egy. Kettő. A jelentéstevő ideológiai módon közelíti meg a kérdést, és nem a tények alapján. Például ennek illusztrálására tudok utalni ugye a szociális dömping, az elbocsátásnak a mozzanataira, amennyiben liberalizáció következik be. már pedig kettő ország liberalizált, Svédország és Nagy-Britannia. Ezen két ország az, ahol többet foglalkoztatnak, több embert foglalkoztatnak, mint korábban a vasútnál. A többi országban viszont elbocsátások vannak. Ezek a tények, tehát a piac nyitása nem feltétlenül vezet az elbocsátásokhoz, és még kevésbé a szociális dömpinghez. Nézzük csak meg azt, hogy hogyan fizetik meg a masinisztákat, a vonatvezetőket. Nézzük meg azt, hogy hogyan alakulnak az átlag bérek az Egyesült Királyságban, Németország, illetve Svédországban és, Nagy Király, és az Egyesült Királyságban. Magasabb bérek vannak vannak ezen két országban, mint Németországban. Ezek tények. És ezt látni kell. Gondot okoz továbbá néhány további javaslata Dardenónak. A biztonsággal kapcsolatosan. Az utóbbi években azt láttuk, hogy a biztonság fogga értelmezése megváltozott. Ott, ahol megnyitották a piacokat, foglalkoznak a biztonsággal, sőt, hát nagyon magas szintű biztonságot biztosítanak. Úgy gondolom, hogy világosan át kell látni a dolgokat. Vannak azok a pályázók, akik az infrastruktúrákat kezelik, és vannak a többiek. És világos az, hogy a megkülönböztetés a szabályok tekintetében a, a különböző típusú operátorok között, szereplők között nélkülözhetetlen. Világos, hogy egy vertikális szét választásra van szükség, mint ahogy ez meg is történik többek között különböző országokban. Nos hát elnök asszony, ezek azok a kételyek, amelyeket meg tudom fogalmazni, de ezért együtt konstruktív módon fogunk hozzájárulni a jelentéskészítéshez, de a nézetelterések azt hiszem, hogy megvannak, meg lesznek, elkerülhetetlenek, de ezzel együtt konstruktív szellemben kívánunk fellépni a javaslatainknak a révén. Objektív módon szeretnénk elérni a piac nyitását, a az utasoknak a javára, a, és nem szabad, hogy lépés történjen a minőségben. Elizabeth Söteri a szó, mondja az elnök asszony, és aztán Phil Benyoné. Ja, vielen Dank. Köszönöm a szót. Én úgy állok ehhez, hogy kritikus vagyok a bizottsági anyagokkal szemben. E, eleve rossz időpontban jöttek velük elő, miközben az előző irányelvet még át sem ültettük. Az a benyomásom, hogy ennek az az oka, hogy tudatosan liberalizálás nyomást akarnak gyakorolni az ágazatra, ami egyébként szerintem korán sem garantáltan javítja minőséget. Központi régióban a liberalizáció segíthet, a, a periferikus régiókban viszont valószínűleg visszajut a minőségre az erőltetett liberalizáció. Tehát ezt differenciáltan kell nézni. Aztán ráadásul nem is tartozik kompetenciánk szakmákba, ezekre a szakmai kérdésekre választ keresni. Nekünk a munkavállalók védelme a feladatunk, és ebben az ügyben viszont bőven lehetne még kérni a bizottságot, hogy írjon bele garanciákat a szövegbe. Az előadó javaslatát az átmeneti időszak megnyújtására üdvözlöm, és világos kritériumokat kell követelnünk, illetve integrált megoldásokat, mint ahogy Bach úr is elmondta ezt, hogy közvetlen kiírásokat se zárjuk ki. E, a másik dosszié kapcsán még több kritikám van. A tömegközlekedés piacának megnyitását. A parlament erről sokat beszélt. Itt nem is csak a munkavállalók védelme a kérdés. Itt többszörösen ö, alárendelt alvállalkozók végzik már ma is a tevékenységet, rohamosan romlik a minőség és ö, a, csökken a biztonság a rendszerek működési biztonsága, és itt még nagyobb a városok és vidékek közötti szakadék. Ugye vidéken gyakorlatilag már nincs is olyan, hogy tömegközlekedés. Ez viszont az Európai Unió számos kitűzött céljával szembe megy, ideértve a szociális célokat. A tömegközlekedést úgy kell megszervezni, ezt már régóta leszögeztük, hogy minden ember függetlenül státuszától képes legyen ezeket az eszközöket igénybe venni, az ár ne legyen visszatartó erő. Lassan ott tartunk, hogy a tömegközlekedés is luxus cikké válik. Tehát korán sem mondhatjuk, hogy bárki anyagi helyzetétől függően, függetlenül hozzáférne. És amit látok, hogy a bizottság ráadásul ezt a trendet akarja erősíteni, azt pedig botrányosnak tartom. Az első piacnyitás során le vezényelt vita során is elmondtuk azt, hogy ez így nem jó. A szociális ellátó rendszerek eh, kapcsán, hogy ezt nem lehet csak versenyen keresztül szabályozni. És nagyon eh, részletesen megindokultuk, hogy miért, miért, miért, miért, miért nem, és most, mintha ezt soha le nem írtuk volna, egy még radikálisabb és még rosszabb javaslattal jött elő a bizottság. Eh, a közlekedési bizottsági tagokkal szerintem érdemes lenne együtt leülni, hogy ezt az általunk minimál feltételként követelt szempontot vegyék figyelembe, mert egyébként biztos, hogy nem fogjuk elfogadni a javaslatot. Köszönöm szépen, Phil Benyon, aztán pedig a bizottsági lesz a szó. Yes, thank you. Um... Köszönöm. Azzal akartam kezdeni, hogy bemutassam a Debakker úr által bemutatott számokat a liberalizált országokban. Én ilyen országban élek. Nálunk megnőtt a vasútat igénybevevők száma, megduplázódott a 2000-es évek elejétől, tehát 14 év alatt, 99-től itteni, 2013-ig megduplázódott a számok. És közben ugyanígy nőtt a területen dolgozó munkavállalók száma. Átlagosan javult a jövedelmük és a munkakörülményük jobban, mint átlagban az országban másoknál. Tehát ezen aggodalmak, és én itt aggodalomról beszélek, úgy gondolom, hogy alaptalanok. És ugyanezen vitát 96-ban lefolytattuk, amikor ezen a folyamaton átmentünk. Az első három-négy évben teljesen összezavartuk a dolgokat, és a sajtót is elérték ezek a félelmek, de amit most a bizottság javasol, az nem ugyanaz, mint amit 96-ban az Egyesült Királyságban próbáltunk elérni, hanem aztán persze a tapasztalataik alapján mi nagyon ö, gyorsan kijavítottuk a terveinket. Az Egyesült Királyságban jelenleg olyan a rendszer, hogy nálunk volt, nőtt a legjobban a vasutat igénybe vevő személyek száma, nálunk nőtt a vasúti ágazatokban dolgozók száma a legjobban, és ami a biztonságot és a megbízhatóságot illeti, a legrosszabbak közül a legjobbak közé kerültünk, és más tagok, közben más képviselők azt mondják, hogy ezzel csak a katasztrófa felé megyünk. Tehát én személyes tapasztalatból beszélek, ez a megközelítés az állami, a közszolgáltatási kötelezettségekre és a hozzáférés szempontjából is működik. Nálunk az én városomban az egyik vasúti pálya Londonban, másik Birminghambe indul. A privatizáció előtt naponta öt vonattal tudtam elutazni Londonba, ebből négynél át kellett szállni, és kettő pedig busz volt a vasút helyett, és másik kettő pedig komfort és rendkívül ö, drága volt, és továbbra is egyébként drága ez a szolgáltatás, és ez továbbra is probléma nálunk, hiszen nincsen megfelelő állami támogatás a az árak csökkentésére, de ez már egy másik kérdés. Nos, azóta óránként járnak vonatok Londonba tőlünk, korábban azt mondta a British Rail, hogy nincs erre piac, és közben ö, minden jegy el kell, és körülbelül 30 fontba kerül, hogy Londonba elmenjek és visszajöjjek. 200 kilométerről van itt szó. Tehát 40 euró 200 kilométerért, ez egy magánszolgáltatás. Tehát korábban napi 5 vonat volt átszállással, mostanra 12-15 közvetlen járat van. És más helyeken pedig két óránként jártak vonatok, most pedig fél óránként, és telve vannak ezek a járatok. és mindezt arról a rendszerről mondom, amelyről önök azt mondják, vagy néhányak azt mondták, hogy mennyire szörnyű lehet, hogy ezt a franchise rendszert bevezessék. Nos, hát valóban az elején nagyon sok hibát elkövettünk, ezeket kijavítottuk, és biztos, hogy nem szeretnénk most visszamenni az előző helyzethez, hiszen sokkal jobb most a helyzet. Ami a közvetlen ami a közvetlen díjazásokat illeti, hát attól tartok, hogy ez egyfajta blokkoláshoz vezetne, hogyha közvetlenül osztják fel ezen jogokat. Tehát ezt valahol csak ilyen tűzoltásként lehetne alkalmazni ezen megoldásokat, hogyha tényleg nagyon szélsőséges helyzet alakul ki, és azzal így azt tudjuk garantálni, hogy a szolgáltatást nem szüntetik meg. Összességében azt gondolom, hogy bizottság javaslata jó, annak ellenére, hogy mi magunk még a közlekedési szakbizottságban is nagyon sok módosítót benyújtottunk, azért, hogy garantáljuk hogy javítunk a benyújtott szövegen. Nem minden negatívum, tehát vannak pozitívumok a képzéssel kapcsolatban, a vonatokon dolgozókkal kapcsolatban, hiszen itt szakemberekről van szó, ez így van, és az Egyesült Királyságban mi szakemberként nézünk rájuk, és úgy bánunk velük. A train menedzserek rendkívül jól képzett szakemberek, és ez egy teljesen profi szakma. Végül pedig hogyha ilyen szétforgácsolódott rendszert hagyunk meg, akkor egyszerűen nem sikerül a közútról átrakni a közlekedést a vasutakra. Hiszen a vasutak a határokon át tudnak kelni, tehát legyen egységes vasúti rendszerünk egész Európában. Viszont a nemzeti protekcionizmus és az egyes hatáskörök védelme azt jelenti, hogy ez nem fog bekövetkezni a technikai lehetőségek ellenére piaci okokból. Úgyhogy én megpróbálom pozitívan megközelíteni ezt a szöveget, ezen javítani szeretnék, de azt gondolom, hogy ez a helyes irány. Köszönöm szépen. Hallgassuk meg a bizottságot Krú úrnak. Eh, tévedtem. Krú asszonynak, bocsánat, úgy látszik minden betévelek ma délután. Good afternoon. I'd like to thank the rapporteur, Mr. Darden, for his two... Köszönöm Darden úrnak a két jelentés tervezetet, és Bach úr, Sölterasszony és mások megjegyzéseit. A bizottság szerintünk kiegyensúlyozott és progresszív megközelítést alkalmazott, fel szeretnénk, ki szeretnénk nyitni a piacokat valóban, de nem diszkriminatív módon, és a tagállamokra bízva, hogy mely rendszert választják. Gazdasági egyensúly elérése a célunk, és annak az elkerülése, hogy az új piaci szereplők között könkényesen válogathassanak. A kompetens hatóságok, ha úgy látják, hogy megtakarítást lehet elérni, és sokan úgy látják, hogy 20-30% is elérhető, akkor választhassák ezt az utat. De száz százalékig a tagállam kompetenciája lesz a választás a saját polgárok igényei szerint. A javaslat szociális hatásait is elemeztük, nyilván önök ezzel foglalkoznak leginkább. A bizottság szerint nem lesz munkanélküliség, és nem fognak lemenni a bérek, ahogy Tebekka és Benyen úr is leszögezték. Ö, ahol ezt megvalósították, ott nőtt a foglalkoztatás, és pont azokban az országokban nőtt, amelyek megnyitották piacaikat, a vasúti ágazati foglalkoztatás tehát jelentősen nőtt. A hatás tanulmányunk is azt mutatja, hogy a piacok megnyitása új szolgáltatások előtt nyitja meg a piacot, új munkahelyek előtt így. Rövid távon előfordulhat, hogy munkahelyek szűnnek meg, éppen ezért javasoljuk a lépcsőzetes bevezetést, de hosszú távon ennek az ellenkezője valósul meg. A 2034-es dokumentum 1-es és 15-ös, 4-es és 5-ös és a 14-es módosítók érdekesek, de úgy érezzük, hogy ezek közül több nem javítaná az általunk elképzelt rendszert, sőt a tagállamok függetlenségét korlátozná, és nem garantálná valamennyi szolgáltató egységes hozzáférését a hálózatokhoz. Ezért a bizottság szeparált és vertikálisan integrált rendszereket egyaránt javasol, és az érdek ellentétek feloldásának egy előre kitalált módját. A 11-es, 13-as módosítókra mondom ezt. A 16-os módosító korlátozná a piaci hozzáférést és a piacok nyitottságát. Ö, ö, mi úgy gondoljuk, hogy ezek nyitottságát arányosan kell kialakítani. A PSO rendelet ö, ö, szabja ezt meg. A 27-es, 25-ös módosítókat elismerjük, hogy jók, és javítanak a javaslatunkon, de a PSO szerződésekre vonatkozókat nem tudjuk elfogadni. Az előadó a közvetlen kiírások és a versenytárgyaltatás kettőségét fogalmazza meg. Szerintünk a versenytárgyalás kell, hogy legyen az alap kiindulási helyzet, a versenytárgyaltatás mindenképpen 20-30%-os költségtakarékosságot generálhat, de persze csak akkor, hogyha jól, átláthatóan, egyszerűen vannak megfogalmazva a szabályok, és 100%-os a hozzáférés a tenderekhez minden szereplő részéről. Egyébként maguk az érdekeltek is ezt kérték, és önök közül is többen ma felvetették. De csak korlátok között tudjuk elképzelni a kis szerződések mondjuk 10 millió euróig bevezetését, az arányosság a fő elvünk. Az előadó azt javasolja, hogy a metróra, a 27-es, 28-as módosítóban és a villamosokra új küszöbértékeket fogalmazunk meg, szerintünk ez nem tartozik a javaslatunk körébe. Ha szolgáltató, a szolgáltató váltással kapcsolatos javaslatokat sem tudjuk támogatni, mert a vasúti ágazat sajátos munkaerőpiaca speciális igényeket is felvet, és mindenképpen a nemzeti és regionális szubszidiaritás elvét kell alkalmazni az igények felmérésekor. A bizottság 2019-ig javasolja megtartani az átmeneti időszakot, a 29-ig történő ö, kinyújtás, 31-es módosító nem elfogadható. A közvetlen kiírású 10-15 évre adott szerződések azt jelentenék, hogy az átmeneti időszak lejárta után akár 2029-ig vagy 2044-ig is érvényesek maradnának, és ezzel gúzsba kötnénk magunkat. Tehát akkor további 20-30 évig zártak maradnának ezek a piacok. Ezért, ahogy Söter kolléga is mondja, a 2034-es alapján is ö, mi ezt nem tudjuk elfogadni, és kérjük önöktől, hogy amit a Trump bizottságnak és önöknek is elküldöttünk javaslatot, vizsgálják újra meg. Az EU vasúti közlekedésének jövője érdekében. de természetesen a politikai hatóságoknak a feladata meghatározni azt, hogy az Európai Bizottságnak mi legyen az irányultsága, tehát nyilvánvaló, hogy eltől majd megszületik a politikai hatóságú döntése, és aztán a szakbizottság, illetve az Európai Bizottság meg fogja fogalmazni a szakanyagot erről is, aztán a jogalkotásban nyilvánvalóan mi is szót kapunk. Jelentéstevő úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! köszönetet mondanék mindenek előtt valamennyi hozzászólónak, akik megosztották velünk érzelmeiket, nem csak a véleménnyel kapcsolatosan, hanem a tematikával kapcsolatosan. Nagyon összetett témáról van szó, és semmiképpen sem szabadna az ideológiai túlzásokba bocsátkozni, és az sem lenne kívánatos, ha azt mondanánk, hogyha az angol minta, az angol modell pontosabban mintaként szolgálhat mindenki számára, és ezt kellene elterjeszteni mindenütt. Hallottam a reakciókat, a reagálásokat, az Európai Bizottságét is, amely a hatékonyság növelésére törekszik, illetve a versenyképesség fokozására, de azért tartsuk szem előtt azt is, hogy a kínálatnak elérhetőnek kell lenni minden utas számára a teljes ország területén, a telj, valamennyi országnak a területén, és védelmezni kell a munkavállalókat is, a biztonságot is biztosítani kell, mindezt úgy, hogy persze a timingot is ö, ö, betartsuk, hát hogy szakasosan, fokozatosan járjunk el kell. Persze azt nem állítom, hogy nem kellene más szakaszokat is felvetni, mint azokat, amelyeket már megfogalmaztunk, de legyünk óvatosak. Ilyen szempontok alapján, amelyeket az előbb ismertettem, a párbeszédre akkor ugyanakkor szükség van, erre sort is kerítünk, az árnyékjelentéstevő és jó magam azon fogunk fáradozni, hogy olyan véleményt fogalmazunk meg, amely a szakbizottságunk többségének a véleményét tükrözi, és ennek keretében nyitott fülre talál valamennyi kollégának a javaslata. Elnök, köszönöm szépen, jelentéstevő úr, és jelzem azt, hogy a módosítóknak a beterjesztési határja szeptember 25-e digitális aláírása 12 óráig, október 17-én fogjuk ezeket tanulmányozni, és a kompromisszumos módosítókra 20-14-én kerítünk majd sor, az a beterjesztés határidő, és akkor meg is vitatjuk őket, illetve meg is szavazzuk őket. November 26-án fog a szagbizottság, a transzakbizottság majd szavazni mindenről, legalábbis elvben. Most pedig hallgassuk meg Tatjana Zanova kollega nőnket. Tatjana Zanoka kollega nőnk ismertette ezt a 26 módosítót, amelyet beterjesztettek a kollégák a véleményével kapcsolatosan. Nem, nem, tévedek, tévedek, elnézést. Mi vagyunk az illetékes bizottság a témában, és a téma pedig a közösségi munkaerő mintavételes felmérésnek megszervészesei, és a budget, tehát a költségvetési szakbizottság fog véleményalkotóként fellépni, és van 10 eredeti módosító, amelyet a jelentéstevő készített, és 14 további módosító született meg, hogy gazdagítsuk ezáltal is a vitát. Önni a szó. Madame le Président, so I'm very thankful to my... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok az árnyék jelentéstevőknek a módosítókért. Rendkívül konstruktív módosítókat kaptunk, és ezeket be fogjuk építeni a jelentésbe. Ami a preambulum pontokat illeti, ezzel kezdeném. Kaptam egy módosítót Castello kollégától az egyes preambulum pontra vonatkozóan, amely, nyú, amely új. Castello asszony az én módosítomat kívánja módosítani, a karterre akar hivatkozni, és az Európai Unió szerződésének hármas cikkére akar hivatkozni. Hálás vagyok Kosztelló asszonynak ezen módosítóért. Azt gondolom, hogy kompromisszummódosítót fogunk, ezen két módosított a saját, egyes módosítom és a 11-es kasztelló módosító alapján. A következő. A hármas preambulum pontra vonatkozóan van két módosító. A 12-es Castello asszony részéről és a 13-as Harkin asszony részéről. A Shadows ülésén kompromisszumot fogunk javasolni. Azt hiszem, hogy nem lesz nehéz ezt összeállítani figyelembe véve a két módosítást. Tehát a 12-es és a 30-as módosítókról van szó. Az ötös preambulumpontra vonatkozóan kaptam egy módosítót a 8-as preambulumpont javítja magát az előadó. Tehát a 8-as preambulumpont. A Költségvetési Szakbizottság nyújtott be egy módosítót, amely hasonlít az egyik saját hármas számú módosítomhoz. Éppen ezért azt gondolom, hogy könnyű lesz a kompromisszumot összeállítani. Ezen kívül szeretnék bedolgozni két egy kasztelő és egy Harkin módosítót, a 14-es és a 15-ös módosítókról van szó. Itt szöveg pontosításról van szó. Jobban szeretnék definiálni azt, hogy mit lehet a nemzeti statisztikai hivataloktól elvárni, és mit lehet EU-s szinten elvárni. Azt gondolom, hogy elfogadható lesz minden shadow számára a kompromisszumos módosító A 14-es, 15-ös módosító, a Költségvetési Szakbizottság is az én saját hármas módosítóimról van itt szó. Ami a 9-es preambulumpontot pontot illeti. Két módosítót kaptunk, megint csak Harkin és Castello kollégáktól. Szövegezési javaslat, hogy teherről vagy munkateherről beszéljünk-e, burden vagy workload. Megint csak inkább nyelvi jellegű módosításokról van szó, ha jól látom. Costello asszony gondolom, hogy az angol nyelvet jobban bírja. Úgyhogy a kompromisszumot majd benyújtjuk, és egyetértek azzal, hogy az önjavaslata jobb, mint az enyém. Vagy mint a bizottság javaslata. Aztán a 17-es módosító Harkin asszony részéről a különböző modellekre vonatkozóan megint csak azt hiszem, hogy sikerül majd kompromisszumra jutni a 9-es a foglalkozó módosításokban. Nos, térjünk rá a cikkekre. A 18-as módosító a 12-es preambulumpontra vonatkozik. Egyetértek, megint csak inkább nyelvi jellegű módosítás ez Costello képviselő tollából, teljesen egyetértek vele. Tehát, ami a szövegtörzset illeti. A saját módosítom az egyes cikre vonatkozik, erről már beszéltünk. Ami a shadow módosítóit illeti, az 1.2-es cikk, az új 5B cikk a bizottság javaslatában. Itt vannak módosítók, tehát 19-es és 20-as módosítókról van szó, és a Költségvetési Szakbizottság 3-as módosítója is erre vonatkozik. Itt is kompromisszumos módosítókat fogunk megfogalmazni a SEDO ülésre. És alapvetően egyetértek velük. Ugyanez igaz a 21-es és 22-es módosításokra is. A 7C cikk második bekezdésére van szó a bizottság javaslatában. Ezek is jó módosítók, úgyhogy kompromisszumot fogunk benyújtani. Megint csak a 7C cikk harmadik bekezdésénél. Van egy Harkin-féle módosító, a 23-as módosítás, Ez majdnem megfelel az én tízes módosítomnak. Amikor az én módosítomról beszéltünk, a sedok egyetértettek abban, hogy egyfajta korlátozott időtartamról kell beszélnünk. Harkin asszony 5 évet javasol, én ezzel egyet tudok érteni. Úgyhogy ez így rendben lesz. Végül pedig a 24-es módosítás. A néppárti sedó Szari Esszája tollából. A bizottság javaslata ugyancsak a 7C cikk 6-os bekezdéséről, új bekezdésről van szó. A bizottság két hónapos értesítési határidőről beszél, Esszája asszony pedig három hónapról. Én szerintem ezt a módosítót tudjuk támogatni, jobb, hogyha több időnk lesz az értesítésre. Ez a véleményem, tehát ez a kép a módosítókkal kapcsolatban. Még egyszer köszönöm a sedoknak, hogy ezeket benyújtották. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon tartalmas és, részletekre kiterjedő kommentát, megadom először is Szeri Eszelnek a szót. Um, as I said uh, in the first uh, exchange... Köszönöm, elnök asszony. Mint már mondtam, már az eszmecserével kapcsolatban is eléggé tetszik nekem a bizottsági szöveg, ezért csak egy módosítót nyújtottam be. Talán az Európai Parlamentnek inkább három hónap értesítési határidőt kellene meghatároznia, és egyetértek az előadóval és Harkin asszonynal, hogy öt évre kellene meghatározni a felhatalmazás, a hatáskörök felhatalmazási határidejét. De általában azt gondolom, hogy mégiscsak a munkaerő felméréséhez kellene ragaszkodnunk, de az előadó jó munkát végzett, és remélem, hogy az együttműködés a jövőben is ugyanilyen jó lesz, és így tudjuk véglegesíteni a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a fontos hozzájárulást, Kostellót kollégát hallgassuk meg. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkájáért. Szeretném elmondani, hogy nagyon is támogatjuk az adhok modellek elképzelését, és hogy ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az EU szakpolitikáját ki lehessen dolgozni és továbbfejleszteni általában is. Ami a módosításokat illeti, az én módosítóimat illeti, inkább részlet re vonatkoznak, de kettőt szeretnék most kiemelni. Az első a 11-es módosítás, ahogy az előadó mondta, az az ő egyes módosítójára alapul, és egy ö, nagyobb, tágabb referenciát szeretne bevenni a szövegbe az alapjogi kartára és az alapszerződés hármas cikkére, amely kötelező az EU-t, hogy teljes mértékben hajtsa végre a szociális előrelépéssel kapcsolatos ö, eszközöket, miközben a másik referencia inkább csak magas szintű foglalkoztatási eszközökre és intézkedésekre hivatkozik. Ezért van itt különbség, ezért ragaszkodom éhez. A második módosítom, amelyre felhívnám a figyelmet, a 16-os módosító. Úgy gondoljuk, hogy megint csak inkább nyelvi részletről van szó, az, hogy munkateherről beszéljünk, és nem pedig közigazgatási teherről, ez szerencsésebbnek tűnik. Hogyha egyetértünk abban, hogy az adhot mogbeleknek fontos szerepük lehet az EU-s szakpolitikában, akkor miért csak administratív teherként utalunk rájuk? Ezen kívül a módosítom még az EU 2020-as stratégiájára vonatkozó hivatkozásokkal is foglalkozik, hogyha erre a 2020-as stratégiára hivatkozunk, akkor tartok attól, hogy az ezzel kapcsolatos ütemtervre is utalunk. Itt megint csak ö, nagyon sok egyéb nyelvi módosításra is történt javaslat. Harkin asszony is benyújtott erre vonatkozóan javaslatokat. Továbbra is foglalkozunk a 23-as módosítóval, és hogy ez a felhatalmazáson alapú aktusokhoz hogyan kapcsolódik, erről még tovább kell majd beszélnünk, de még egyszer köszönet az előadónak az elvégzett munkájáért várom a további sedőüléseket. Azt hiszem, hogy elég egyszerű lesz a munkánk. Köszönöm szépen Mária Harkini a szó, utána pedig az Európai Bizottságé. Nagyon technikai ügyben, tehát. Köszönöm szépen, elnök asszony, mivel az előadó már részletesen beszélt a módosítókról, én csak röviden szólok. Annyit kívánok elmondani csupán, hallom, amit itt eh, mond, hogy az igazgatási teher talán túlzott eh, arányaiban. Én is ilyesmit akarok mondani. Nem értünk egyet teljesen a támogatások eh, aránya tekintetében. That we might... És talán a Union Policies kifejezést kéne itt használni, és nem a 2020-as célokat, így még kevésbé lenne kirekesztő a megfogalmazás, ami a 20-as módosítót, annak az utolsó részét illeti, a feltételesség a tagállamokra vonatkozó jó, a 23-asról pedig még beszélhetünk. Tehát alapvetően szerintem meg fogunk tudni egyezni ebben a dossziéban. Köszönöm szépen mindenkinek. Monsieur de la Fuente. Delefante a szó. Köszönöm. Elnök asszony. Yes. I must Röviden, ha kérhetem. Nekem is el kell érnem a vonatomat Luxemburgba. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindenkinek a bizottsági módosítóhoz benyújtott módosítókat, javaslatokat, jobbításokat. Két dologra szeretném ráirányítani a figyelmet csupán. Az első, a az, hogy delegált jogi aktusok vagy végrehajtási aktusok legyenek. A bizottság véleménye az, hogy a végrehajtási aktusok ilyen technikai kérdésekben adekvátabbak, hiszen ez egy nagyon szakmai részletekbe menő szabályozás. Tehát örülünk annak, hogyha ezt a véleményüket önök is támogatják. Másodszorban az általány összegekre vonatkozóan, hogy mi a jobb, hogy a may vagy a will szót szerepeltessük a szövegben. Szerintem jobb kivetni ezeket az általány befizetéseket a bizottság eleve egyszerűsített támogatásokról beszél, de nem zárja ki más típusú egyszerűsített támogatásokat sem, tehát a mély szó szerintünk elfogadható rugalmasabb lenne. Köszönjük szépen ezt a magyarázatot, most vissza fogom adni a szót az előadónak. Parancsoljon! Köszönöm. Röviden köszönöm. Az árnyék előadók megszólalásait, és hogy támogatják alapvetően a véleményemet. Lesz majd egy egyeztetésünk a három oldalú egyeztetés előtt, és persze a három oldalú egyeztetés alatt is majd lesz alkalmunk a delegált aktusok vagy végrehajtási aktusok kényes kérdését megvitatni. Ez tudjuk, hogy állandó vita téma, de megpróbáljuk feloldani a konfliktust. A módosítókat következő ülésünkön nem. Ö, október 18-án fogjuk megvitatni, és a plenárison, ha sikerül közös álláspontra jutnunk, akkor talán remélhetőleg a tanácssal fogjuk megvitatni majd utána. Ez volt akkor az utolsó napi rendi pontunk, de a tízes ponttal kapcsolatban még vissza kell térnünk. François Castexnek fogok szót adni a versenypolitika témára. hogy kérem tehát őt, hogy mondja el nekünk véleményét azokról a módosítókról, amelyeket véleményéhez a kollégák megalkottak. A téma az első EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés volt az Econ bizottság részéről. Tremóza úr ennek a vívője, és Balcsel, Tremóza i Balcsel kolléga, a liberális frakció, nálunk pedig Kastex asszony parancsoljon. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. valóban lenne néhány kiegészítő módosítom az eredeti véleménytervezethez képest, mert hogy Kazak úr, Szertász úr, Regner és és tibeti képviselők terjesztettek elő módosítókat, remélem senkiről sem feledkeztem meg, megállapítottam mégpedig örömmel azt, hogy ezek a módosítók ugyanabban az irányba mutatnak, mint a saját eredeti véleményem. Nevezetesen arról van szó, hogy a versenypolitika semmiképpen sem terjeszkedhet túl azon a feladaton, amelyet kapott az alapszerződésben. És hát gondolunk itt a belső piacra, amely tekintetében védeni kell a fogyasztót a tisztességtelen gyakorlatoktól. De ugyanakkor azt is észlettük, hogy a versenypolitika bizonyos értelemben félre szaladt, félrecsúszott, és hatással van a szociális tevékenységekre, támogatásokra, a közszolgáltatásokra, és a verseny bizottság legutolsó jelentése azt is jelezte, hogy a versenypolitika még a költségvetési szigort is szolgálja, legalábbis ilyen igények merültek fel. Nem volt túlságosan nehéz javaslatokat tennie a kollégáknak, illetve nekünk ahhoz, hogy kompromisszumos módosítókat javasoljak a számukra. Hét vagy nyolc ilyet terjesztettem elő, és ezeket a kollégák el is fogadták. Még egy olyan módosító van, amely további egyeztetést igényel, nevezetesen az egyik kiegészítő módosítómat kell itten tovább görgetni, az 43-asat, a 42-es Regnertől, a 41-es Kezától és a 24-es Klivetti kollega nőtől, ezek olyan módosítók, amelyekben emlékeztetünk arra, hogy az Európai Bizottság feladata az is, hogy visszavese a verseny ellenes fellépéseket, a szociális dömpinget, illetve az adódömpinget, amelyek mentén szintén versenyeznek a, az államok. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyet tudunk érteni ezen célkitűzéssel, a nézetkülönbségek legfeljebb arra korlátozódnak, hogy hogyan is fogalmazzuk meg a részletkérdéseket. Nevezetesen Regner asszony többek között felsorolta mind azon tényezőket, amelyek a verseny torzuláshoz vezetnek a tagállamok között. A bérek, a munkafeltételek, a társasági adó, és az adó csalásoknak a büntetése, illetve az adó kimenekítésnek a kérdésköre, míg Kezel kollega pedig azt javasolta, hogy ne soroljuk fel tételesen ezeket az elemeket ilyen konkrétan, úgyhogy úgy gondolom, hogy lehetőség van arra, hogy ismét leüljünk egymással, és biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk azt a megfogalmazást, amely mindenkinek a ö, megnyugtatására szolgál, és aztán meg tudjuk szavazni majd az AMSZOK bizottságban a javaslatunkat, és át tudjuk adni az EKON illetékes szakbizottságnak ezt a jelentést, utána pedig az Európai Bizottságnak, illetve a Versenybizottságnak nagyon lényeges az, hogy egy erőteljes üzenetet küldjön a bizottság a versenypolitika tekintetében, nevezetesen a versenypolitika, a foglalkoztatás kell, hogy szolgálja, és nem az állami támogatás, a közszolgáltatásokat és a szociálpolitikát. Köszönöm szépen. Ennél köszönöm szépen. amen Rajtán kolléganő a néppárt árnyékjelentéstevő helyettesíti. First of all, I would like... Um... Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni David Kaza nevében François Castexnek az elvégzett munkáját. David azt mondta, hogy a véleményének az első vázlata kiegyensúlyozottabb volt, és a legtöbb kiegészítő módosítót tudta javasolni. Ami az első kompromisszumot illeti, ahogy már elhangzott, ezt kiosztották. Keze úr szeretne pontosításokat a kompromisszumokkal kapcsolatban. De már elmondta, hogy a legtöbb önáltal javasolt kérdéssel egyetért. Mint már ön is mondta, már előre örül annak, hogy utána a következő napokban a kompromisszumos módosítókat még finomítani fogják, de biztos abban, hogy jó lesz ez a megállapodás. Köszönjük David nevében. Elnök, köszönöm. Szeretne más hozzászólni? jó. Azt hittem, hogy észrevettek, amikor még az elején szót kértem. itt az árnyékok között ülök, hát ha észrevesznek. Nos, az elején kicsit össze voltam zavarodna, zavarodva, hogy itt most módosítókról vagy kompromisszumokról beszélünk, hiszen most először beszélünk módosítókról, de már most vannak kompromisszumok, és ezek egészen teljesnek tűnnek. Nos, a legtöbb benyújtott módosítom, körülbelül négyet nyújtottam be, ugyanazon területre vonatkoztak, biztosítani kívánják, hogy a versenypolitika koherens, megfelel a szociális környezetvédelmi és gazdasági céloknak. Ezzel kapcsolatban nyújtottam be több módosítót. Ezen kívül beadtam egy módosítót amelyben az ötös bekezdést nem teljes mértékben támogatom, és egy alternatív szöveget javasoltam az ötös bekezdése vonatkozóan. Szeretném elmondani, hogy ami az eredeti módosítót, kettes módosítót illeti Cornelissen kollégatollából, az egyenlő esélyek biztosításáról, és az előadó is erre kitér, valamint a 19-es módosító Castello részéről, amely az oktatással, képzéssel foglalkozik, ezt is teljesen tudom támogatni. Volt néhány aggodalmam azon módosítókkal kapcsolatban, ahol túl sok mentességet szeretnének létrehozni. És ez egyensúly hiányhoz vezetne a piacon, és az egész szakpolitikát aláásna. De általában véve Tetszik nekünk a legtöbb módosító. Reméljük, hogy jó kompromisszumokat lehet majd kidolgozni. Ha megnézzük a kompromisszumokat, az aggodalmaim leginkább csak apró szövegezési kérdésekre irányultak, és azt hiszem, hogy ez inkább csak apróságokra vonatkoznak. Biztos, hogy mindig jobb hosszú távon gondolkozni, mint rövid távon, de az, hogy ne legyünk képesek valamire, ez nem igazán jó megfogalmazás. Én inkább azt mondanám, hogy talán ö, fennáll annak a kockázata, hogy ne legyünk képesek valamit megtenni, hiszen a mostani megfogalmazás szerintem túlságosan erős. G kompromisszum. Én a rugalmasságot szeretném itt látni a jelenlegi szabályozási kereten belül, Hogyha nagyon sok speciális szabályrendszert akarunk kialakítani, túlságosan bonyolult lesz a helyzet. Tehát itt megfelelő rugalmasságra van szükség. A H kompromisszummal kapcsolatban egyetértünk, hogy a verseny bizottság által kialakított párbeszéd nem szabad, hogy a parlament párbeszédének a helyébe lépjen. Azt gondoljuk, hogy ennek a párbeszédnek van szerepe a versenypolitikában és más EU-s prioritások szempontjából is. Azt gondolom, hogy sikerül megállapodni, már közel állunk ehhez, úgyhogy ezek valóban részletkérdések. Köszönöm szépen. Kívánne más kollega is hozzászólni? Ha nincs, akkor én azt javasolnám talán a tárgyaló bizottságnak, tárgyaló csapatnak, ha bár tudom, későn teszem ezt meg. A 14-es alapszerződési cikkre történik utalás, figyelembe véve, hogy milyen fajta interferenciák születhettek a különböző ugye, bizottságok között, a versenybizottság között is. Hagy emlékeztessünk arra, hogy a 9-es cikket mennyire fontosnak tartottuk, hogy bekerüljön az alapszerződésbe. Ez ugye megvilágíthatja a versenypolitikát, tehát azt hiszem, e tekintetben nincs vita közöttünk, így egy szóbeli módosító ezt az utalást még beépíteti a véleménybe. Van egy másik kérdés, már igazán későn vetem fel, de az jutott eszembe, hogy az idejében fel kellett volna vetnünk a nagy struktúrák, a GAFA típusú struktúráknak a kérdését is, mint a Google, az Amazon és az Apple, amelyek különböző pénzügyi stratégiáknak a révén delokalizálják a munkahelyeket, és amelyel kapcsolatosan, amely jelen kapcsolatosan úgy tűnik, hogy a verseny ö, keretben az Európai Bizottság semmi mondandóval nem állt elő. No, ez egy másik téma, de a 9-es cikk mindenképpen ugyanakkor olyan, amelyet ismételnünk kell, és ismételnünk kell. Ha nincs egyéb észrevétel, akkor a jelentéstevő asszonyi a szó. Euh, la mention de l'article 9. Elnök asszony, a 9-es cikknek a megemlítése nem szerepelt az eredeti véleménytervezeteben, ez tény és való, de be fog kerülni akkor, amikor Alejandro Szerkásznak a módosítáját beépítjük, a 21-eset, és természetesen ez bekerül, és hát gondolom megszavazásra is kerül. Benjön úrtól elnézést kérek, mert hogy nem említettem előbb a ö, módosítók előterjesztői között, de messze menően figyelembe vettem a módosítőit kettő, kettő kompromisszumos megoldás kialakításában, a 33-as és a 39-es kompromisszumos módosítók keretében, illetve ezen cikke keretében, amelyek kompromisszumos módosítóba kerültek be, az e-kompromisszum névre fog hallgatni e, ez a beépítés, illetve a H, mint Herbertre, a társadalmi párbeszéd fontossága, a demokratikus ellenőrzésnek a szerep a parlament részéről olyan témák, amelyek körül konszenzus alakul ki, és a Európai Bizottság kizárólagos hatásköre a versenypolitikában szintén olyan dolog, amelyet egy kismértékben, de meg kell kérdőjeleznünk, úgy vélem. Ami pedig a mentességeket illeti, a javasolt mentességeket a versenypolitika keretében, ezek többek között arra vonatkoznak, hogy a az állami támogatások esetében a versenypolitika súlya kisebb legyen, tehát a gazdaság élénkítése tekintetében az ipar iparpolitikáknak a segítése, illetve az ipar és szociálpolitikának a segítése tekintetében Buna úrnak a javaslatáról van máskülönben szó. A versenypolitikának a könnyítésére még javaslom azt, hogy a, a szociális struktúrákra is gondoljunk, a különböző kölcsön segélyező intézményekre, amelyekről most már rendelkeznek az EU-s szabályok, és amelyeket nem szabad, hogy ugyanúgy kezeljünk, mint a profit szervezetek, a profit vállalkozások. Tehát ezek azok a mentességek, a ritka mentességek, amelyekre a versenypolitika kellene, hogy vonatkozzon. Tovább fogom még finomítani a kompromisszumos javaslataimat, meg fogom ezeket küldeni. Most már úgy gondolom, hogy ott tartunk, hogy inkább a formánál, a formába öntésnél tartunk az érdemi kérdés kérdéseket azt hiszem, hogy el tudtuk dönteni, és így módon azt hiszem, hogy nagyon konszenzuális véleményt tudunk produkálni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök mindenek alapján a kompromisszumok ki fognak alakulni az ön közreműködésével, és így módon a 25 5-i, szeptember 25-i következő üléseken fogunk tudni ezekről még vitatkozni, és másnap, azaz 26-án fogunk szavazni róluk. Az Ekon szakbizottság pedig október 17-én fog szavazni. Az utolsó napi rendi pontunk következik. Ennek keretében Moren Sáti asszonynak adom meg a szót azért, hogy tájékoztasson minket arról, hogy a tanácssal folytatott tárgyalások hol tartanak a az Európai Szociális Alappal kapcsolatosan. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindössze tájékoztatni szeretném a kollégákat arról, hogy ezen ülés után egyből ö, folytatódik a trialógusoknak a sorozata. Következik a 26. háromoldalú megbeszélés, és hát ö, nagyon valószínű, hogy lesz még egy azt követő is, és reméljük, hogy most már gyorsan stabilizálni tudjuk a háromoldalú megbeszélések keretében a dolgokkal. Először is mondjuk el azt is, hogy rendkívül lényeges politikáról van szó, ez teheti biztosá mind azon közpolitikákat, amelyeket fontosnak tartanak a foglalkoztatási szakbizottság. A felhatalmazásunk egy nagyon tartalmas felhatalmazás, és annál is erőteljesebb, hogy a politikai frakciók között konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy mire kapjunk felhatalmazást. A háromoldalú egyeztetések során arra törekedtünk, hogy a fiataloknak a foglalkoztatása az a lehető legnagyobb visszhangot kapjon. Ez a téma újként merült fel, és mint egy ráépült a korábbi tárgyalási mandátumunkra, ahogy ezt így megfogalmazhatom, tisztelt elnök asszony. Ami pedig a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezését illeti. Mit tudok még elmondani? Egy olyan információt tudok megosztani, amely eredetileg nem igazán volt biztos információ, de most már megerősítették a számomra. Szóval frontloading formájában lesznek előirányzatok a 2014-es költségvetésben az ifjúsági foglalkoztatásban. Emlékszik elnök az, hogy, hogy volt egy olyan fázis, amikor kételjeink voltak, hogy ez meg lesz-e, lesznek kötelezettségvállalási előirányzatok a 6 milliárd euróból kötelezettségvállalási összeget mondok itt most, és az erre vonatkozó kötelezettségvállalásnak az összege, ha jól emlékszem, akkor 1 milliárd 800 milliót tesztek ki, amit a kifizetési előnyezetokat illeti, ott 400 millió euró áll majd a rendelkezésre, ha az információ pontosak. Ez nem sok, igen, szabina, igaza van, olvastam, ezt a, leolvastam a szádról, hogy ezt mondod, de hát ez magyarázza azt a, az aggodalmunkat, amelyről már beszéltem, de hát, hogy mondjam, azt mondták nekem, hogy mindezt azt támasztja alá, hogy a dolog még indulóban van, tehát egyrészt kaptunk választ az aggodalmánkra, de azért az aggodalmunkból valamennyi megmaradt. Most pedig arról beszélnénk, hogy hol tartunk a tárgyalásokban. Valószínűleg lesz majd egy nyitás. A 30 évesekig és azon régiók esetében ott magasabb a 25%-nál a fiatalok munkanélkülisége a 14, nem, a 15-ös mondja az előadó a 25 évig terjedő korosztályok számára, egész a 25 éves életkorig igen. További kérdés. Emlékeztetnék arra, hogy fontosnak tartottuk figyelembe venni azon régiókat, ahol a fiataloknak a részaránya több mint 20 százalékos ugyanebben a 15 25-ig terjedő korosztályokban. Együttműködtünk az Európai Bizottsággal, és 22,9 volt az európai átlag 2012-ben, és 22,8 volt 2013-ban, ezeknek a számoknak a fényében megvizsgáltuk, hogy az európai átlagnak a figyelembe vétele mit is eredményezhet és mit igényel az ifjúsági munkanélküliség kezelése tekintetében, és hogy lehet a 101 régióból áttépni a 121 régió körébe, az egy gyakorlatilag egyetlen olyan ország van, amelyik a növekedés, a növekménynek az egy harmadában részesül ne, hogyha ez így megvalósul. Ezeket a számokat megvizsgáltuk együtt, és ezt pontosan tudja elnök asszony, de hát még a tárgyalások folyamatban vannak. Úgy gondolom, hogy most már ezáltal átnéztük, áttekintettük az alapkérdéseket, és amelyek még napirenden vannak a tárgyalások során. Persze hozzáteszem még mindehez azt, hogy mind addig, ameddig a tárgyalások tartanak, addig nincs egyetlen olyan kérdés sem, amely lezáratottnak tekinthető. Nem mondhatom azt, hogy bármely ponton már nyertesek vagyunk, mert hogy globális a tárgyalás sorozat. Mindegyik elnökség megnyitotta valamennyi kérdést, de egyetlen egyet sem sikerült lezárnunk. Elnök, köszönöm szépen. Vannak-e észrevételek, kiegészítések, kérdések a jelentéstevőhöz? Ha nincsenek, akkor azt tudom jelezni, hogy a következő bizottsági ülésünkön fogják megkapni a mai tárgyalásokról a beszámolót, mégpedig szeptember 25-én 9 órakor fognak, de 25-én találkozunk, tehát és a versenyképességnek a tényezőiről fogunk beszélni, a négy ügynökséggel, a Eurofund, az ötépel az OK-val, OK együtt illetve a negyedikkel, és aztán ez délelőtt kerül meg, megrendezésre, 25-én délután folytatjuk a munkálatainkat, és 26-án délelőtt úgy szintén kellemes estét kívánok mindenkinek.